liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt kollégák! Hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy akár el is kezdhetnénk. De persze csak akkor, hogyha az alelnök is ide fáradt. So, dürfte ich Sie bitten... Nos, akkor megkérhetnék mindenkit, hogy foglaljon helyet? Melyám? Köszönöm szépen. Nos, a tegnapi és a október 13-ai koordinátorok ülésén meghozott határozatokat kiosztottuk, és ha délután 15 óráig nem kapunk ellenvetést az önök részéről, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. És szeretném felhívni a figyelmet még arra, hogy a legutóbbi koordinátorok ülésén a Policy Department munkáját megvitattuk. A különböző tanulmányokra és briefingekre vonatkozóan. A 2015-ös évre vonatkozik ez. A határidőt november 5-ében szabtuk meg, ezt csak emlékeztetésképpen mondanám, hogy ez holnap van, tehát a javaslataikat kérném, hogy szerdáig juttassák el a titkársághoz. Következik a 9-es napi rendi pont, és Wolfgang Sádét szeretném köszönteni a Fraunhofer Institút, a Fraunhofer Intézettől ő fogja velünk ismertetni a TENTÉ projektekbe történő beruházások jelenlegi helyzetét bemutató tanulmányt, és kollégáját is a Fraunhofer Intézettől köszönteném itt Brüsszelben. Vagy esetleg már nem a Fraunhofer Intézetnél dolgozik? Rendben, tehát akkor ugyanannál az intézetnél dolgoznak. Ezt az ismertetőt április, 2013 áprilisában adtuk ki, és a múlt héten juttattuk el a szakbizottság tagjaihoz a jelentés ideiglenes változatát. Egyébként a példányokat megtalálják itt is. Sáde úr megkapja a szót 15 percben. Köszönöm szépen, Krámer úr, köszönöm szépen a meghívást is. Meg fogom próbálni angolul ismertetni ezt a tanulmányt, hiszen angolul készült, és így akkor minden bizonyal angolul könnyebb is lesz ezt előadni. Hölgyeim és uraim, köszönet, köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy meghívtak ide, hogy ismertessük Önökkel a jelentős TNT projektekbe történő beruházások jelenlegi helyzetét bemutató tanulmányt. Ezt a tanulmányt Rumengáter úrral és Maja Rühle, valamint jó magam a Fraunhofer intézettől készítettük el. Mind a hárman eljöttünk, hogy az előadást követően a kérdéseikre is választ adhassunk. Az előadás szempontjából a következő struktúrát képzeltük el. Először is felvázolnánk a különböző TNT projekteket, aztán a döntéshozatali eljárásról beszélnénk, a projekt dizájnról, illetve a szakpolitikai keretről, hogyan kellene ezt az infrastruktúrális fejlesztésekkel együtt kezelni, és a közféra bevonásáról, szerepvállásáról is szeretnénk beszélni. Ezt a hat témakört választottuk tehát ki. A TEN-T hálózatok kb. 20 éve születtek, egy politikai elképzelés húzódott meg a hátterükben, és egy analitikai elképzeléssel kapcsoltuk ezt össze, tehát a tagállamok javaslatokat tettek különböző projektekre vonatkozóan, és az utóbbi öt évben ez a szakbizottság, illetve az Európai Bizottság is részt vett a kidolgozásukban, tehát ez egy holisztikai megközelítést sugal az európai közlekedési hálózatok kidolgozására vonatkozóan. Tehát itt ugye a projektek kidolgozása a hangsúlyos és a koncepció, amelyek alapján kidolgozzuk ezen hálózatokat. Kilenc folyosóból áll most ez a hálózat, ezeket láthatják itt a képernyőn, a vetítőn A fő hálózatokat, ugye a fő folyosókat itt látják, ezek közül 12 eset tanulmányt eh, választottunk ki, ezeket eh, értékeljük. Ezek közül 7 a korábbi tanulmányban is szerepelt már, és 5 új eset tanulmányt választottunk még ki, hogy eh, jobban megvilágítsuk ezt a megközelítést. Itt van a a Stuttgart-Ulm közti vasúti összeköttetés, a Lyon és Torino közti alagút hálózat, a Gotthard alagút hálózat. Ezek azok az új példák, amelyeket ebben a frissített tanulmányban is megvilágítunk. Ami a számadatokat illeti, 10 milliárd euróig terjednek a projektek, 31 millió és 10 milliárd közti beruházásokról beszélünk itt. Különböző indikátorok alapján lehet elemezni a különböző projektek szociális vonatkozásait, a költséghatékonyságukat, 1,5 és 2,5 a költséghatékonyság aránya, és a, ami a beruházások visszafizetését illeti, 15-től 50 évig terjed ez az időszak. Itt láthatják tehát a rövid áttekintést a megvizsgált esetekről, és a következő öt lényegi kérdést domborítottuk ki. Megvilágítjuk például azt, hogy a társfinanszírozással kapcsolatos döntések hogyan születnek. A legtöbb esetben ezen projekteket különböző fellépésekre bontjuk le. Lehetne egy ilyen például, hogyha a balti tengeri vasúti hálózatot megnézzük, ugye ott lehet ennek egy részeleme a litván vonal. Az innovációs hálózati ügynökség az, amely a különböző fellépéseket rangsorolja a társfinanszírozás szempontjából és ezen rangsorolás alapján a DG Move meghozza a végső döntést arra vonatkozóan, hogy mely részterületeket lehessen társfinanszírozással ellátni. Elemezzük a különböző kritériumokat is, amelyeket láthatnak, a relevanciát, a projekt érettségét, annak a hatását, illetve a minőségét hogy mire is gondolunk itt, amikor például relevanciáról beszélünk, megvizsgáljuk, ellenőrizzük, hogy egy fellépés illik-e a finanszírozási pályázat kereteibe. Érette a projekt, ez egy nagyon fontos projekt, ez egy nagyon fontos kritérium, meg kell vizsgálni, hogy a kivitelezése, a tervezése készen áll-e. A harmadik kritérium a hatás, a projekt által kiváltott hatás, ez egy értékelési kritérium, megvizsgáljuk, hogy, megvizsgáljuk, hogy a társadalmi gazdasági hatása megfelelő-e, és a környezeti hatást is megvizsgáljuk. Ezt is értékeljük. Ezen kritériumoknak is teljesülniük kell, és végezetül a minőségi kritérium, amely arra vonatkozik, hogy a javaslat irányítási struktúrája megfelelő-e megvannak-e a szükséges tervek. Itt szintén nagyon fontos egyéb kérdéseket is megvilágítani, olyan kérdéseket, amelyeket talán jobban hangsúlyozni kell, mint például a kockázatkezelés a különböző fellépések szempontjából, amennyiben szükségesek a változások, ezek milyen kockázatokkal járhatnak, és megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet nyomon követni a változásokat, ezek milyen költségekkel járnak, és milyen kihatással vannak a projekt összköltségére. Ezen aspektusokat is jobban figyelembe kell venni. A harmadik pont, amely szerepel itt, ez a jelentős EU projektek értékelése. Amikor itt eh, nagy horderejű projektekről beszélünk, ezek jelentősebb eh, EU finanszírozásban részesülnek a határon átnyúló projektek esetében, ez az arány 30-40 százalék, de akár ezt meg is haladhatja, mennyiben a kohéziós alapokból kap finanszírozást. A CBA mm, eh, rendszert is megvizsgáljuk a projektek szempontjából és természetesen egy integrált közlekedési modellre is, modellre is szükség van. Jelen pillanatban kellő minőségű modell nincs az értékelés szempontjából, de amikor ilyen megaprojektekről beszélünk, amelyek költsége több milliárd euró, rendkívül fontos mérni és értékelni a projekt szélesebb körű gazdasági hatásait, azokat, amelyek az időmegtakarításon, illetve egyéb aspektusokon túl mutatnak. Meg kell vizsgálni azt is, hogy az adott térség GDP-jére milyen hatással vannak. A negyedik aspektus pedig az, hogy fontos egy független megvalósíthatósági tanulmány, nem csak az, amelyet a kivitelező biztosít. Továbbá látható itt a nagy EU projektek társfinanszírozásával kapcsolatos arányosság is. Amennyiben az EU biztosít 40% társfinanszírozást, a tagállamok pedig 30-at, a nagyobb arányt az EU biztosítja. Éppen ezért az Európai Unió a döntéshozatalban is nagyobb súlyt kell, hogy kapjon, és a monitorozási folyamat során is az Európai Bizottság kell, hogy az irányító szerepet átvegye, mivel a költségekből is nagyobb részt vállal. Ebben a az ebben a tekintetben nagyon fontos az is, hogy a különböző vasúti projekteket is megvizsgáljuk, ott a hatás országonként eltérő lehet a nagysebességű vasúti hálózatoknál. Éppen ezért a projekt monitorozás és a projektek auditálása is egy fontos kritérium. Nagyobb szerepet kell biztosítani az Európai Bizottságnak, így jelentősebb költségeket lehetne megtakarítani. A negyedik aspektus pedig a projekt tervezése, illetve annak az érettsége. Természetesen a, a design A projekt tervezése során természetesen fontos, hogy definiáljuk a részleteket is. Bizonyos környezetvédelmi térségeket tiszteletben kell tartani, és a tervezésnek is ki kell erre térnie. Ennek nem csak a projekt kivitelezése, végrehajtása során kell felmerülnie, mert ez növelheti a költségeket. A költség, a projekt akkor érett, hogyha a minőségi paramétereket is meghatározzuk, mint például a sebesség, hogyha például 200 km per óra, vagy 220, vagy 180 km per óra a maximális sebesség határ, illetve a tervezési struktúra megvalósítható amennyiben például alagutakat kell építeni, és környezeti hatástanulmányt is végre kell hajtani, meg kell vizsgálni azt, hogy a projekt milyen hatással van. Amennyiben követtük ezen kritériumokat, véleményünk szerint megfelelően meg lehet hozni a döntést az adott projektről, a költségekről. Fontos figyelembe venni, hogy tervezési hibák miatt ne növekedjenek a kiadások. Az infláció előidézhet ilyen költségnövekedés, de egyéb kritériumok nem. És két aspektust szeretnék még hangsúlyozni, a, költség, a kockázatelemzést és a kockázatkezelést, amit szintén figyelembe kell vennünk, illetve egy új eszközt is kidolgozunk, amely a Building Implementation Model. Egy számítógépes modellről van itt szó, és ezen modell alapján egy menetrendet is le lehet vezetni, a költségeket is, és amennyiben a tervezést ki kell igazítani, azonnal egy új költség tervet lehet kidolgozni, és ez alapján a döntéshozók láthatják, hogy milyen kihatással van egy projekt kiigazítás egy későbbi szakaszban. A BIM ebből a szempontból egy nagyon érdekes és nagyon hasznos eszköz. Rendben, az ötödik pont pedig arra vonatkozik, hogy az infrastruktúra mellett a közlekedési szakpolitikai keretet is szem előtt kell tartanunk, ez ugyanis kölcsönhatásban áll az infrastruktúrális kerettel. Van egy szakaszos megközelítés, amely alapján különböző szakaszokra bontjuk a projektet, és egy szakasz végrehajtását elkezdjük, aztán megfigyeljük, hogy a közlekedési ágazat, a kereslet hogyan alakul, hogyan változik, és hogyha a az elvárásoknak megfelelően alakul, akkor sor kerülhet a második szakasz kivitelezésére. A Lyon-Torinoi folyosóra alkalmaztuk például ezt a megközelítést, és meg kell figyeljük, hogy hogyan változik a közlekedési piac, ezzel enyhíteni lehet az esetlegesen felmerülő költségek kockázatát. Aztán ott van ugye a liberalizáció is, a közlekedési piacok liberalizációja, mert ez is kihatással van egy új infrastruktúra megteremtésére. Hogyha Lyon-Torino példát vesszük ismét, jelentős beruházásokra került sor, de amennyiben nem kellően liberalizált a piac, ebben az esetben az egész infrastruktúra hatékonysága alacsonyabb lesz. Tehát ezt az aspektust is biztosítani kell. Ha megnézzünk egy másik példát, ahol a közlekedési politikai csomag és a végrehajtás koherens módon jelenik meg. Ez a Gotthard és Lechberg alagút. Ott a teheráruforgalom szempontjából döntöttek a társfinanszírozás mellett, és a két forrás beépült a csomagba. És ebből levonhatjuk azt a következtetést is, hogy nagyon fontos, hogy a szakpolitikai keret megfelelő legyen. A hatodik és egyben utolsó pont, ez pedig a közszféra szerepvállalására vonatkozik, amit szükségesnek tartunk, és ezt példákkal is alá tudjuk támasztani amennyiben korán jelenik meg és átlátható a közféra részvállalása, javíthat a projekten, és különböző jó elképzeléseket figyelembe lehet venni a projekt jobb kivitelezése érdekében. És amennyiben a közféra egy korai szakaszban kapcsolódik be, ezzel bírósági eljárásokat is el lehet kerülni, időt és közpénzeket lehet megtakarítani. Ez tehát a közféra szerepvállalásának, az állami pénzek bevonásának egy jelentős előnye. Egy másik példa pedig arra vonatkozik, hogy a közféra bevonásával elő lehet mozdítani a projekteket a Gotthard Lechberg esetében. Például ugye egy népszavazás kezdődött Svájcban a projekt kivitelezése előtt, és ennek következtében egy olyan projekt, mint ez, mely gazdasági szempontból nem annyira hasznos, nem annyira kedvező. Elő, sikerült előmozdítani a projektet Stuttgart, Ulm esetében, a gyorsebességű vasút esetében a projekt kivitelezés holdpontra jutott, tömeges demonstrációk, ugyanis leállították ezt a projektet, és a kormány megvitatta a projekt előnyeit és hátrányait, a közvélemény pedig követhette, nyomon követhette ezt a folyamatot, kellő tájékoztatásban részesült, és végén, a, a folyamat végén a kormányzat megkérdezte a közvéleményt, amely döntés alapján most sikerült előmozdítani ezt a projektet. Tehát az ilyen megaprojektek esetében a közvéleményt is érdemes megkérdezni annak érdekében, hogy kivitelezhetőek legyenek ezen projektek, és átláthatóbb legyen a folyamat. Végezetül pedig szeretnék a Netlips projektből idézni, amelyet teljes mértékben támogatunk. Amennyiben egy projekt nincs kész, vagy nem áll készen ahhoz, hogy a következő szakaszba lépjen át, javítsuk ki ahelyett, még mielőtt további összegeket költenénk erre. Sávé úr, köszönöm szépen az előadást. Most pedig először a koordinátoroknak adnám meg a szót, de mivel kevés az idő és sokan jelentkeztek, mindenkinek csak két percben tudunk szót adni. Wim van de Kamp. Zsír. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Sáde úrnak is ezt a remek előadást, ismertetést. Nagyon világosak voltak az információk. Még beszélek egy kicsit, amíg mindenki megtalálja a csatornát, mert hollandul beszélek. Néhány kérdésem lenne. Szeretném megkérdezni, hogy a helyi hálózatokkal is foglalkoztak-e, amelyek ugye a tenté vonalakhoz csatlakoznak majd. Hallottunk különböző problémákról, a hálózati összekapcsolásoknál úgy tűnik, hogy a rendszerek nem mindig kompatibilisak, és ezért probléma adódhat. A második kérdésem az állampolgárok aggájaival, prioritásaival kapcsolatos az ön előadásában néhány ajánlás szerepel, de úgy gondolom, hogy ezek túlságosan ö, gyengék. Azt tapasztaljuk, hogy sok olyan falu, sok olyan helyi önkormányzat település van, amelynek nem tetszik, hogyha nagy infrastruktúrális beruházás történik a területükön. Tehát a települések nyugtalankodnak, aggódnak, milyen problémá, milyen megoldást nyújthatunk a polgároknak az ilyen problémák esetében. 15. oldalon a kis könyvben, amit kiosztottak nekünk, nagyon érdekes különbséget tesznek. A környezeti hatástanulmány, a stratégiai környezeti elemzés, és az úgynevezett éghajlati hatástanulmány között. Ez csak elméleti különbségtétel, vagy valós, és mi ennek a praktikus következménye? Tuk. Köszönöm, Izmellertuk. Köszönöm szépen Sáde úrnak, köszönöm ezt az érdekes előadást. Sáde úr, sokkal inkább kérdéseim lennének, ezek nem feltétlenül önhöz szólnak, hanem az Európai Bizottság kollégáihoz is, hiszen látom, hogy itt vannak a szakértők, úgyhogy szeretném feltenni a kérdéseimet. Ön eh, helyén valóan megemlítette, hogy eh, a Stuttgart 21 eh, példáján, hogy a helyi hatóságok, az önkormányzatok bevonása a döntéshozata szempontjából nagyon hasznos. Lehet, hogy az Európai Bizottság is, ha itt van, akkor választ adhatna erre. Ugye a minisztériumok, főleg ugye a német szövetségi közlekedésügyi minisztérium attól tart, hogy miniszteri szinten számos olyan kérdés ben, amelyben mi, elhoztuk, mi hoztuk meg a döntést, a miniszteri szint ezekhez közönösen viszonyul. Németországban például beírtuk a, történbe, a törvénybe, hogy a regionális hatóságok hozzák a döntést. Németországban ezt úgy hajtják végre, hogy csak az önkormányzati vezetők a polgármesteri szinten kapcsolódnak be ebbe a folyamatban, az ágazati képviselők nem. Szeretném tudni, hogy milyen eszközökkel tudunk nyomást gyakorolni, még mielőtt egy szabálysértési eljárásra kerülne sor, és mit kell, hogy történjék annak érdekében, hogy az Európai Bizottság ilyen eljárást kezdeményezzen egy tagállammal szemben. Hazámban, Bajorországban folyik a vita arról, hogy a tagállamok számára szabad-e a döntéshozatal arról, hogy mikor akarnak végrehajtani egy adott projektet. Tehát például a pályázati kírással szemben hozhat egy olyan döntést egy állam, amelynek értelmében úgy dönt, hogy mégsem vesz részt egy ilyen projektben, mert eh, az érdekei mást diktálnak. És eh, a kijelölt források aztán a közös, eh, a közösbe visszafolynak-e? A use it or lose it elvet hogyan kell értelmezni? Az a pénz, amit ma lehívunk, az rendelkezésünkre áll le, vagy, vagy nem? Szeretném tudni, hogy ezzel mi történik ugyanis számomra ez korábbi előadóként nagy bosszúságot jelent. Köszönöm szépen. A koordinátorok mellett szerepelnek még a következők a listám. Bilbao, Murelier, Nielsen, Revo, Liberatsky, Suika, Ainto und mich selber. Und dann noch Herrn Onidi. És jó magam is, aztán pedig még a bizottság is szót kap. Rendben, akkor most lezárnám a hozzászólók listáját. Igen, önt még felírjuk. Igen, önt említettem. Rendben, akkor először Gezine Meissner következik. Nem? Rendben, köszönöm szépen. Azt hittem, hogy először az ECR kap szót. úr, én is szeretném megköszönni a liberálisok nevében az előadást. Csak azt akartam mondani, hogy a koordinátor, a két koordinátor nincs itt, ezért kapott most ön szót rendben. Tehát köszönöm az előadást, és mivel nagyon sokan szeretnének kérdezni, szeretnék rögtön a kérdésekre áttérni. Említette a polgári szerepvállalás, a polgári kezdeményezések fontosságát. Ezt én is úgy látom, hogy Németországban, ahol nagyon aktívak a polgárok, számos projekt megbukott azért, mert nem vonták be a polgárokat kellő időben. Szeretném tudni, hogy ezt hogyan lehet végrehajtani? Hogyan lehet elérni azt, hogy a polgárokat bevonják a különböző projektekbe? Minden egyes projektnél ezt meg kell tenni, olyan esetekben, amikor más szinteken született meg a döntés, hogy demokratikusan járjuk el. Attól tartok, hogy esetleg egymás, egymást kiátszuk. Én támogatom persze a polgári kezdeményezéseket, hogy ott van Németországban az Y szakasz, ugye az is a tenté része, 20 éven keresztül folyt a mm, tervezés, rengeteg pénzt költöttek erre, de aztán kikérték a polgárok véleményét, és figyelembe vették a tüntetéseket, ezért nem került sor ennek a szakasznak a megépítésére. De attól tartok, hogyha a polgárokat nem vonjuk be kellő módon, akkor attól tartok, hogy inkább leállnak bizonyos projektek, ahelyett, hogy előrelépnénk. Fontos, hogy a vasúton is a teherszállítás megvalósuljon, éppen ezért javasolták ugye ezt az Y szakaszt, de most alternatívákat kell keresnünk. Ugyanakkor ilyen alternatívák még nincsenek. És amíg találunk valamilyen megoldást, megint csak telnek és telnek majd az évek, és addig a teherszállítás, a teheráru forgalom a közutakon valósul meg. Tehát hogyan tudjuk elérni azt, hogy korán bevonjuk a polgárokat, hogyan hívjuk fel kellő módon a figyelmüket, hogyan tájékoztassuk őket, ahelyett, hogy kiszorítjuk őket a döntéshozatalból. Köszönöm, Maja Kilen. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollégat. Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A közlekedés politikában nagyon hosszú távú jövőképre van szükség. A TNT csomagot évekkel ezelőtt véglegesítették, és amikor elkezdték a megvalósítást, most mindenki felül akarja vizsgálni ezt a csomagot. Ezért tennék most fel egy nagyon jellegzetesen finn kérdést. Végül valamilyen eredményt is tudunk-e produkálni, vagy pedig a veszekedésre koncentrálunk az eredmények helyett. Ugyanis eredményre kellene jutnunk, úgyhogy összpontosítsunk azokra a területekre, konkrét aspektusokra, amelyek nehézséget jelentenek, tehát ahol távoli régiókat nem lehet megközelíteni közlekedési nehézségek miatt. Szolidaritásra van szükség, és a TEN-T esetében nyugalomra, hiszen együtt hoztuk a döntést, és ehhez ragaszkodnunk kell. Köszönöm Karima Deli. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt az ismertetést. Franciaország és Olaszország európai finanszírozást kért a Lyon-Torino projekthez. Ez egy óriási projekt, amely okozott is mindenféle problémákat, a közérdek szempontjából, a környezeti hatások szempontjából, és a közegészségügy szempontjából elsősorban. Szeretném jelezni, hogy 2014. október 23-án a francia számvevőszék jelentést készített, amely azt mondja, hogy gyakorlatilag nincs olyan város Európában, amely elég közel lenne és elég nagy lakosságú, hogy indokolja a Lyon-Torino összeköttetés megvalósítását. Tehát túlságosan kevéssé jövedelmező ez a projekt, ahhoz képest, hogy milyen óriási beruházást kell megvalósítani a Franciaországnak és Olaszországnak miközben tudjuk, hogy deficites az államháztartásuk, és a Lisszaboni szerződésnek nem felelnek meg. A két ország 15-20 százalékban használja csak ki a meglévő vasúti összekötetést, az európai fehér könyv értelmében pénzügyi szempontból, mivel folyamatosan emelkedik az a költségvetése ennek a beruházásnak, 26 milliárd euróról beszélünk, megkettőződött az összeg. 2013-ban az Európai Unió kötelezettséget vállalt, az ilyen összekötetések támogatására. Kérdezném, hogy az Európai Bizottság kiáll-e a projekt mellett, és hogy pénzügyileg hogy néz ki jelenleg a helyzet. The next is Peter Lundgren. Péter Lundgren következik. Tak fúrat, Ja. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én aggódom, Aggódom, mert csak a nagy folyosókról esik szó, és a helyi hálózatok háttérbe szorulnak. Ezeket a nagy folyosókat megépítjük, ez jó, de aztán amikor eljutunk valahova, ott a helyi hálózat nem működik. Úgy gondolom, hogy Mm, nagyon sok embernek gondot jelent ez az óriási pénzigény. Nem szabad a közpénzt óvatlanul nagy projektekre elpazarolni. Az állampolgárok minden országban azt látják, hogy elszállnak a költségek, kézefogható eredményekre van szükség. A koordinátorok fordulóját akkor most lezártuk, de mivel nagyon sokan kérdeztek, már csak egy perc maradt mindenkinek, de persze a hangsúly a válaszokon lesz. Fandalen úr következik. Voorzitter, dank u wel. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, vissza szeretnék térni azokra az esettanulmányokra, amelyeket ö, ö, ismertetett. Egy kérdésem lenne. A Beethoven line kapcsolatban. Ö, az szerepel a helyzet a jelenlegi állás rubrikában, hogy befejeződött a munka, de hát ez meglep, hiszen jártam arra felé Emerikben, illetve Németország a németországi oldalon. Úgy gondolom, hogy a német rész nem készült el, ezzel nem foglalkoztak önök? Ezen az első kérdés, a második kérdés, Finance Hell, de projekt 9 milliárd euró szerepel 2006-os árakon. Emelkedik majd az ára? Köszönöm. Dubrovka Szujka. Dubrovka Szujka következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én horvát vagyok és említették az imént, hogy 12 eset tanulmányt készítettek el. Az Adrián, az Adriai tengernél található folyosót azonban itt nem találom, korábban nem láttam. A Tenti térképén rajta volt korábban, most nem látom. A Plocsei kikötőből indulna ez, és aztán átmenne Bosznia-Hercegovinán, Montenegron, Görögországi Patraszig. Augusztus elején Merkel asszony védnökségével tartottak egy találkozót Berlinben, és ott jóvá hagyták ezt. Nem tudom, hogy ki, fogja, ki fog erről végső döntést mondani. Elvileg a helyi és regionális önkormányzatok felelősök a különböző területi tervezésért, tehát ki fog erről dönteni, és az ennek a folyosónak mi lesz tehát a sorsa az Adriai tengerben. Jens Nielsen. Jens Nielsen a szó. Eh, Köszönöm szépen. Én Svédország északi részéről érkeztem. Nyilván mindenki a saját szűkebb hajzájára szeretne koncentrálni. Jelenleg nagyon komoly beruházási projektek vannak folyamatban 2020-ig. Tudnunk kell, hogy pontosan mit hajtunk végre, milyen ajánlásokra, vagy milyen következtetések lehet jutni. Azt hiszem, ez a jelentés nagyon alapos munka volt. Egy kérdésem lenne a társfinanszírozásról. Az első fázisban, tehát egy projekt elejénél rendkívül fontos az, hogy az EU ösztönözze a társfinanszírozást. Az elején, a projekt megvalósításának az elején ez sokkal fontosabb, mint a vége felé. Kérdésem, hogy ezt nem lehetne valahogyan elősegíteni, tehát hogy a frontloadingot megvalósítsuk, hogy az elején nagyobb legyen a társfinanszírozás. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm az előadást, a magyar, magyarázatokat. Két konkrét kérdésem lenne. 12 eset tanulmányról hallottunk az imént a tanulmányal kapcsolatban, ezek példaértékűek lehetnek. Vajon milyen kritériumok alapján választják ki ezek, ezeket a projekteket? Hogy említették a, a, az érettséget, a minőséget, a relevanciát, stb. stb. A koherenciát azonban hiányolnám innen. Az EU 94 óta fogad el fogad el prioritási programokat. Két évvel ezelőtt ezt felülvizsgáltuk, tehát nagyon sok projektet felülvizsgáltunk, hogy vajon prioritást élveznek-e, hiszen ezeket nem hajtották végre. Ön azt említette, hogy mely európai projekteket hajtottak végre jól, tehát jó példákat mondod. Néhány tanulmányt nemrégiben megismerhetünk, amelyek Európa hiányának költségéről vagy áráról beszéltek, szóltak. Kérdésem, hogy mit tehetünk azért, hogy a tagállamok koherensen mutassák be a projekteket, vagyis hogyan lehet megoldani azokat a problémákat, amelyeket főleg a határok környékén nem tudtunk eddig megoldani. Meg, Hogyha az európai GDP 1%-ából indulunk ki, akkor vajon meg tudjuk, oldani a, meg tudjuk -e oldani a problémákat? Jó lenne, hogyha a bizottság is felvállalná a felelősségét. Mi mást tehet még az Európai Bizottság, amit jelenleg nem tesz meg? Köszönöm. Mrs. Daniela Ainto. Daniela Ainto. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hallottam a nép akarat kifejezést. De ez hogy nyilvánul meg? Illetve hogy nyilvánul meg azt, amikor egy nép a népnek ellentétes az akarata azzal, amit a fejük fölött elhatároznak. Mi történik, ha valaki nem ért egyet a projekttel? A Lyon-Torino vonalról beszélek. A polgárok nem csupán azért ellenzik ezt a projektet, hogy föntarthassák a statuszkót, nem ezért, hanem azért, mert, mert a mert azbesztet és urániumot találtak az átfúrandó hegyben, tehát nagyon komoly környezetvédelmi megfontolásokból ellenzi a lakosság ezt. Kérdésem, hogy hogyan lehet megelőzni egy környezeti katasztrófát ilyen feltételek mellett, mit tesznek ezért, nem kéne esetleg újra gondolni, hogy folytat, folytatni kéne ezt a projektet, avagy nem? Köszönöm. Danke sehr. Der nächste ist... Köszönöm. Renaud Mezelier. Entschuldigung. Elnézést. Bruno Golnis a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem Karima Deli kolléganő kérdéséhez kötődik némiképpen a Lyon-Torino vasútvonalhoz. Nagyon sok remény kötődött ehhez a projekthez francia részről, ugyanakkor nagyon sok aggodalom is különböző szempontokból. Azt hallottuk ebben a dokumentumban, hogy 4,72, illetve 5,09 százalékos megtérülés érvényesülne, ez eléggé pontos szám. Nagyon érdekes a többi számhoz képest, hogy ennyire pontos, mire alapul, vagy mire alapozták ezt a számítást. Második kérdés, van-e lehetőség arra, hogy két szakaszban valósítsák meg a beruházást? az első szakasz után megvizsgálnák a második össz, a jövedelmezőséget, és a második szakasz csak ezután indulna. Nem egészen értem, hogy technikailag ez miként kivitelezhető, hiszen hogyha az alagutat már megfúrták, ezt az óriási munkát elvégezték, akkor mi értelme külön szakaszban a csatlakozásokat biztosítani? Köszönöm. Euh, Igen, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást, és külön nagyon érdekes volt a lakosság bevonásának módszertana. A Lyon Torino példát említették, én is visszatérnék erre a témára. Ez nem egyszerűen francia vagy francia-olasz probléma, arról van szó, hogy az európai forgalom számára kell útvonalakat kialakítani, hogy az autópályáról a vasútra terülődjön a forgalom, ez nagyon fontos, pozitív hozadékot jelentene a környezetvédelem szempontjából, meg egyáltalán az autópályák forgalma csökkenhetne ami a pénzügyi ráfordítások elemzését illeti, nyilván a költséghaszon elemzést folyamatosan el kell végezni. a beruházás összegét figyelembe kell venni, Kerán úr, a Rón Alp régió elnöke, az olasz régió vezetőjével együtt az olasz és a francia kormányhoz fordulnak európai támogatásért. Mi a jelenlegi legnagyobb akadály e projekt előtt? Ezt kérdeznünk. Köszönöm szépen, elnök úr Köszönöm az előadás a tanulmány szerzőinek ezeket az érdekes információkat. Lenne egy kérdésem, ami túlmegy a tanulmány keretén. A, a társfinanszírozásra kérdeznék rá a beruházások esetében az államok részéről költségvetési megszorítások idejét éljük, nem lehetne esetleg felvetni hogy a nagy ten beruházások esetében a tagállamok deficitjébe ez a kofinanszírozás ne számítson bele. Branislav Liberecki. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. a 9234-es pontról szeretnék beszélni. A beruházások érettségének kritériumánál ahhoz, hogy magas szintű társfinanszírozás valósuljon meg. Tehát, hogyha ezek a kritériumok alacsony szinten valósulnak meg, akkor nagy a kockázat. Na most ez már a múltba vetíthető, tehát kimondhatjuk, hogy nem voltak elég szigorúak a feltételek. Ez a, az ár növekedésével jár, és ennek mi a hatása az EU presztízsére? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Sáde úrnak ezt a, az ismertetést, ami nagyon időszerű, hiszen a TEN-T pályázatokat kiírták, 300 milliós beruházás került egy csomagba az Európai Bizottság részéről, azt kérdezném meg, hogy az eddig alkalmazott kritériumok milyen színvonalúak voltak a tenté hálózat esetében, hiszen előfordulhatott, hogy az egész kontinens és annak versenyképessége szempontjából nem szignifikáns projekteket támogattak esetleg aktualizálni kellene ezeket a kritériumokat, hogy tényleg az egész EU számára hasznosak legyenek a beruházások? Isabelle de Mont. Isabelle de Mont. Köszönöm szépen. Én is a Lyon-Torinói vonallal szeretnék foglalkozni. Bizonyos folyamatok már elindultak, a tanács és a parlament már foglalkozott ezzel, és hát nagyon fontosnak tartom azt, hogy megfelelő, megfelelő átláthatóság jellemezze ezt a folyamatot, környezetvédelmi megfontolásokat is figyelembe vettek, illetve ezzel kapcsolatban elég komoly tiltakozások voltak. Nos, ne felejtjük el, hogy a Torino-Lyon vonat nem csak, vonal nem csak a két várost, illetve a régiót szolgál neki, hanem aztán tovább folytatódik a Balkán felé. Nem tudom, hogy mit gondol erről a bizottság, folytatni kell -e ezt, vagy sem. Köszönöm. Én most az Y szakasszal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogyha a szűk felszámolni, akkor mi lennek ennek az egésznek az értelme? Például Hannover és Hamburg között eh, kellene ezt megoldani, akkor lenne releváns eh, ez a szakasz. Hogyha 20 éven keresztül fúrunk egy alagutat az Alpokban, akkor ez hány munkahelyet jelent? Ugye említette, hogy a munkanélküliség elleni küzdelem szempontjából ez, ez releváns, de hogyha a létező szakaszokat szanálnánk, akkor mennyi munkahelyet jelentene ez? Olaszországban három jelentős projekt van, a Rotterdam-Genova például, 96 óta készül, semmi nem történt azóta, 2030-ig Olaszország befejezi ezt a három projektet, és nem kellene esetleg felszólítanunk végre Olaszországot, hogy szabjon meg egy prioritást legalább, hogy legalább egy projektet befejezzen, és ne három projekt haladjon, de csak 40%-ig. Aztán például a jövedelmezőség, a haszon. Az önök számításai az eredeti 12 milliárdos költségre vonatkoznak, vagy arra 26 milliárdra, amiben már most került? Mert lehet ez még 30-40 milliárd is. Én berlini vagyok, tudom nagyon jól, hogy mit jelent ez, amikor a költségek emelkednek. Mit teszünk? lehet, hogy eljön az a pont, amikor egy adott projekt már nem jövedelmező, addig emelkednek a, a költségek. Berlin és Breslau között pedig lehetne csökkenteni ugye az utazási időt, ugyanakkor ez nem élvez prioritást, pedig ezt könnyebben végre lehetne hajtani, a Stuttgart 21-jel kapcsolatban hogyan látják a különbséget, milyennek ítélik meg, melyik az egésznek a többletértéke. Sádi úr pedig most akkor megválaszolhatja a kérdéseket, láthatta, hogy nagyon nagy az érdeklődés rendben. Akkor inkább most mégis németre térnék át, mert nagyon sok kérdés németül hangzott el. Nehéz kérdéseket kaptunk. Először is szeretném azzal kezdeni, hogy itt a parlamentben és a bizottságnál is nagyon jól zajlott az elemzési folyamat az elmúlt években, amely folyamat során definiáltuk a transeurópai közlekedési hálózatokat, és ezt ismertettük is. És előterjesztettük az iránymutatásokkal együtt a hálózatról készült jelentést. Azt hiszem, hogy ez sokkal jobb megközelítés, mint a korábbi, amikor egyes projekteket világítottunk meg. Elhangzott egy kérdés a koherenciával kapcsolatban. Ez mindenképpen egy koherensebb megközelítés a hálózatra vonatkozó javaslat. Nagyon sok kérdés vonatkozott a Lyon-Torinoi szakaszra. Ha megnézzük most ezt a hálózatot, az ezzel kapcsolatos koncepciót, akkor valóban a Lyon-Torino egy egyértelmű szűk keresztmetszetet jelent ebben a hálózatban, éppen ezért kézenfekvő, hogy végrehajtsuk ezt a projektet. Ez illeszkedik is egyébként ebbe az analitikai megközelítésbe. Elhangzottak ugye kérdések a Lyon-Torinoi projekt részleteire vonatkozóan. készült egy költséghatékonyság elemzés, ezt idéztük is. A megfigyelő központ értékelte a folyosó részleteit, és ez az egész folyosóra vonatkozik, Lyontól Torinoig, 256 kilométer, erre a szakaszra vonatkozik az értékelés. 26 milliárd euró szintén az egész folyosóra vonatkozik, nem csak a bázis alagútra. És itt van ugye a szakaszos megközelítés. Az első szakaszban csak azt a bázis alagutat hajtanánk végre, azt építenénk meg, amely a mai ismereteink szerint 8-9 milliárdba kerül, az egész projekt 26 milliárdos költségéből. Aztán meg kell vizsgálni azt is, hogy amikor sor került a bázis alagút vég kiépítésére, szükséges-e újabb alakutakat építeni, közlekedési csomópontokat, négy-öt további jelentős alagút épülne, és így jön ki a végösszeg. De az első szakaszban ez a 26 milliárdos, ugye 26 milliárdról van szó, mondja az elnök. A környezeti hatás, ez ugye adott, az ott van az urán, a kőzetekben, ez, ez létezik, ott van, és ezt megfelelő védelmi intézkedések mellett lehet csak megkerülni, illetve a kockázatot csökkenteni, ha már kizárni nem is lehet, de erre vonatkoznak a környezeti hatástanulmányok, a veszélyeztetés valóban adott. Hogyan lehetne a polgárokat bevonni 2006-2007 óta valóban szerepet kaptak a polgárok, éppen ezért ennek köszönhetően haladt előre a projekt. A megfigyelő központ illetve a különböző testületek meghívták a helyi önkormányzatok képviselőit, polgári kezdeményezésekre került sor, ugye az olasz eh, oldalon, és ennek a részvételnek az eredménye, hogy most már valóban a végrehajtásról beszélhetünk. Máskülönben lehet, lehet, hogy csak Franciaországban került volna sor a végrehajtásra, Olaszországban még nem. És most röviden a következő pontok megválaszolására átadnám a szót a kollégá, kollégámnak. A Lyon Torino kérdésben én ennyit szerettem volna elmondani. Szeretnék én is állást foglalni az ön kérdésével kapcsolatban, hogy a helyi, illetve regionális hálózatokat nem kellene-e a nagy projektek és a hosszú folyosok tervezési szakaszába bevonni. A válasz persze az, hogy igen, természetesen egy integrált tervezésre van szükség, ezt említettük is a jelentésben, például amikor a Rail Baltikáról beszéltünk, Említettük, hogy az integrált tervezés a lényeges, ott a regionális közlekedésre és a többi közlekedési résztvevőre gyakorolt hatást is figyelembe kell venni. Egy ilyen nagy projektet nem szabad elszigetelten megfigyelnünk, hanem a környezetbe ágyazva kell megvizsgálnunk a hatását például az Ulm és Stuttgart közti nagysebességű vasútvonal, a Stuttgart 21 esetében pozitívumokról is beszélhetünk, azért nem csak negatív dolgokról. A regionális hálózatokat ugye be kell vonni, tehát hogy háztól házig nézzük a szállítást, a közlekedést. Ennél a projektnél 2004 óta ezt figyelembe vettük, és a hálózatba bekapcsolt városok gyakorlatilag partnerségi kapcsolatot is kiépítettek, hogy biztosítsák az integrált megközelítést, vagyis mindig az egész hálózatot kell szem előtt tartanunk, nem csak az elszigetelt különálló folyosókat, illetve nagysebességű vasútvonalakat. Szeretnék még választ adni a kezdettől fogva megvalósulott társfinanszírozásra. A német költségvetési miniszter egy kormányzati bizottságot hozott létre, amelynek tárgya a nagy projekteknél a tervezési hibák megvizsgálása. Három nagy projekt esetében katasztrófa következett be, és éppen ezért meg kell oldani az ezzel kapcsolatos problémákat, és rá kellett mutatni arra, hogy milyen okokra vezethető vissza az, hogy kudarcba fulladtak ezen projektek. Az egyik fő ok az, hogy a kezdeti szakaszban, egy projekt kezdeti szakaszát túlságosan nagyvonalúan, nagyvonalakban tervezték meg, és hozzávetőleges adatok alapján hozták meg a kezdeti döntéseket. Minden egyes nagy horderejű projektnél Németországban ez történt. Tehát a korai tervezési szakaszban következett be hiba, aztán nem vizsgálták felül ezen adatokat, éppen ezért a társfinanszírozás már a kezdeti szakaszban rendkívül fontos. És a társfinanszírozás természetesen a tervezésre vonatkozik, nem pedig a kivitelezésre. És itt több beruházásra van szükség, ez gyakorlatilag minden országra elmondható. A tervezés korai szakasznak teljesen más jelentőséggel kell, hogy bírjon, mint ahogyan azt eddig kezeltük eddig ugye akkor vettük figyelembe ezt az aspektust, amikor elkezdtük kiépíteni a projektet. A Stuttgart 21 esetében is ez történt, az alternatívákat túl későn vizsgálták meg, csak akkor, amikor már nagyon sokan ellenezték a projektet. A következő kérdés az EXPOST projektekre vonatkozik. Valóban EXPOST költséghatékonyság elemzéseket javasoltunk, annak érdekében, hogy több tapasztalatot szerezzünk a jelentős projektekről amennyiben a különböző országokat érint egy ilyen projekt, akkor ez egy egyszeri eset. Az elkövetkező 20-30 évben ritkán következik be az, hogy ismét egy ilyen nagy jelentőségű projektet dolgozzanak ki. Éppen ezért nagyon sok az ismeretlen tényező az ilyen nagy projektekkel kapcsolatosan. Emiatt lényeges, hogy a nagy projektekkel kapcsolatos adatokat valahol összegyűjtsük európai szinten, kézenfekvő, hogy egy adatbázis jöjjön létre, amelybe belevezetnénk a múltban kivitelezett nagy projektekkel kapcsolatban szerzett adatokat, ismereteket. És ezeket kivetíthetjük majd az új projektekre, amikor megvizsgáljuk, hogy realisztikusak-e vagy sem. A hibák ugye ott következnek be, amikor túl optimistán kezeljük a költségeket, és aztán nem tudjuk tartani mindezeket. A projekt ellenőrzést is említettük, egy Building Information Modeling az, amit létre kellene hoznunk. A kormányzati bizottság Németországban ezt is hangsúlyozta. Korábban az ilyen információs eszközöket túl kevéssé integrálták és hiányosan alkalmazták. Egy projektet nyomon kell követni kezdettől fogva az egész pályafutása során. A BIM eszköz ezt a célt szolgálja, Először is a projekt egy háromdimenziós szakaszon kerül bemutatásra, és a projekt különböző részletei láthatóvá válnak. Ez azért fontos, mert a tervezési folyamat során, majd az építési folyamat során is változások következnek be, és ezek a változások azok, amelyek, meg örvend, amelyek a az építőcégek örömére szolgálnak, hiszen nagyobb költségeket idéznek elő. De így elkerülhetőek ezek a problémák, tehát egy állandó ellenőrzésre van szükséges, és az utolsó észrevételem, mert tudom, hogy kevés az idő, ez a moral hazard. Ez természetesen egy olyan kérdés, amely a közgazdászokat mindig foglalkoztatja. Egy olyan intézmény, amely nem hajtja végre a tervezést, de ő, őt fizetik, túl gyakran használják fel az ilyen testületeket. És a, az ilyen szerveket túlzott mértékben használják fel a projekteknél, és ez európai szinten is elmondható. Itt is azt láthatjuk, hogy gyakran erre kerül sor, de nem szeretnék konkrét projekteket említeni, nehogy ezzel kapcsolatban vitát provokáljak mert aztán a nemzeti érdekek kerülnek majd előtérbe. Minden esetre, amikor egy nagy projekttel kapcsolatban kérelmet nyújtanak be, meg kell néznünk, hogy a dimenziók szükségesek-e. Például, amikor a vasútvonalak sebességéről beszélünk, nem mindig és minden esetben szükséges a nagy sebességű vasútvonal, elképzelhető, hogy a 160-180 km per órás maximális sebesség megfelelő lenne egy adott szakaszon, vagy a teherfuvarozást ösztönözni kell, de nem kell mindenhol a legmodernebb technológiát bevetni. Elhangzott egy példa Berlin-Schönefeld, ott az eredeti költségeknek már a háromszorosánál tartunk, a tervezésnél abból indultak ki, hogy a végén majd az adófizető vállalja a kockázatot, máskülönben, hogyha a magánszféra vállalta volna a projektet, akkor nyilván már régen le lehetett volna zárni, hiszen nagyon sok mindenre, amit bevontak a tervezésnél, most nem lenne szükség. Tehát ez a projekt rendkívül komplex és rendkívül költséges most már. Elnök, köszönöm szépen, és Unide úrnak adnám meg még egyszer a szót, de szeretnék valamit hangsúlyozni. A Berlin és Hamburg közti vonal esetében 240 per, km per óra, Köln és Frankfurt esetében pedig 300 km. Most akkor kérdés, találják ki, hogy melyik a gyorsabb vonal. Frankfurt esetében 195 km per óra az átlagsebesség, Berlin és Hamburg között pedig 180 tehát nem azt kell nézni, hogy hol van a csúcssebesség, hanem a távolság az, ami döntő mértékű. Most pedig Onide úré a szó, és talán a múltban elkövetett hibákból levonhatja a jövőre nézve a következtetéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt hadd köszönjem meg ezt a lehetőséget, hogy tényleg megvitathatjuk ezt a fontos témát, illetve köszönet illeti ennek a színvonalas tanulmánynak a készítőit is. Ez egy follow-up tanulmány, 2013-ban már végeztek önök egy tanulmányt, és szeretném újra hangsúlyozni, hogy milyen rendkívül magas színvonalú ajánlásokat készítettek részünkre, illetve gratulálok a teljes mértékben objektív tanulmányhoz is, és szeretnénk folytatni önökkel, illetve más konzulensekkel a munkát, munkát eh, annak érdekében, hogy ezek az ajánlások meg is valósuljanak. Eh, ez a tanulmány eh, nagyon jól megkülönbözteti az eddig elért javulásokat az új tentészabályozás keretében, illetve azt a három területet, ahol további jobbításokra lesz majd szükség. A képviselők által érintett néhány kérdésre reagálnék. Nagyon is releváns kérdéseket tettek fel. Sokan rámutattak, hogy továbbra is nehézségeink vannak a nemzeti hatóságok megfegyelmezésével, vagyis azzal kapcsolatban, hogy a projektek meg is valósuljanak úgy gondolom, hogy a helyzet itt radikálisan javult. Az első TNT rendeletnél, illetve a SZEF rendeletnél sokkal világosabb jogosultsági kritériumok érvényesek ma illetve mások a projektek is. Ez az első dolog. A második pedig első ízben kezdtünk hosszas, részletes tárgyalásokba, egyeztetésekbe a nemzeti és helyi hatóságokkal, akik az eredeti kezdeményezéseket előkészítik korábban sohasem fektettünk ennyi energiát abba, hogy a helyszínen egyeztessünk a különböző hatóságokkal, ennek a hozzáadott értéke akkor jelenik majd meg, amikor a jelenlegi pályázati elbírálás lezárul. A harmadik dolog, a feltételhez kötöttség javult a rendeletben, tényleg fontos, hogy prioritások érvényesüljenek a finanszírozásban, és Ertug úrnak mondom, hogy végeredményben nagyon nehéz hatóságokat azért bíróság elé citálni, mert nem megfelelő projekteket javasoltak, de legalább arra van lehetőségünk, hogy olyanra adjunk pénzt, ami szerintünk a legtöbb hozzáadott értéket jelenti majd, és Ebből a szempontból a tanulmány nagyon jól mutatja meg, hogy az új rendszerben hol vannak a hozzáadott értékek. A kritériumok pedig a projektek teljesen minőségi értékelését teszik lehetővé. Mm, arra is rákérdeztek, hogy a nehéz időkben egyfajta frontloadingra is lehetőség lenne el, vagyis a finanszírozást korábban kezdenénk meg. Nos, mint emlékeznek rá, igen komoly összeget, 12 milliárd eurót, vagyis a teljes 7 éves költségvetésnek gyakorlatilag a felét rendelkezésre állítottuk, szerény, de mégis döntő frontloading valósult így már is meg a nehéz helyzetre tekintettel. Az Adriai tenger unió korridor kezdeményezés valóban, de még nem minősül eldöntött ténynek. Nincs benne a TNT hálózatban, ahogy ön említette, viszont a jó hír az, hogy foglalkozunk vele, dolgozunk rajta, ez egy leágazása kiterjesztése a jelenleg képítés alatt lévő hálózatnak. Az igazán jó hír az, hogy két héttel ezelőtt Belgrádban egy miniszteri találkozón bejelentettük, hogy elkezdjük előkészíteni a korridorok meghosszabbítását a nyugat-balkáni országokban <clears throat> ugyanazokkal a koordinátorokkal, nem ugyanazzal a módszerrel. Gondoskodunk róla, hogy koherens módon csatlakozzanak ezek a szakaszok. Most be kell, hogy fejezze már, mondja az elnök. Még annyit mondanék csak, hogy nagyon sokan a nagy projektekre összpontosítanak önök is, de ne feledkezzenek meg róla, hogy még potenciálisan sem kaphatják meg a CEF 20%-át a nagyon nagy projektek összességében a kohéziós finanszírozást általában összességében nézve csak 10%-ot tesz neki. Köszönöm, de a legutolsó ponttal kapcsolatban még elmondanám, hogy tudom, hogy az átlag 10% körülni, gyakran 20%, de amikor ugye, ugye Lyon eh, Torino 26 milliárdba kerül, Montival beszéltek, és azt mondták, hogy a 14 milliárdos növekedés nem baj, hiszen 40 százalékot kaptunk az EU-tól. De ez nem így van, mert szeretném tudni, hogy mit tesz a bizottság. Nyilatkozott már arról, hogy maximum 10 vagy 20 százalékot kaptok, de ennél nem többet? mert különben akkor jobb lenne felhagyni az egésztel, és valami másra koncentrálni. Ez lenne az érdekes vita, hiszen a kívánságok egyértelműek, de aztán a megvalósításra kell helyezni a hangsúlyt. Folytathatnánk ezt a vitát, a nagy projekteknél még nagyon sok időnk van, beszélhetünk erről, de szeretném most egyelőre Sád és Rodengeter úrnak megköszönni ezt a tanulmányt. Kaptak ugye dicséreteket a tanulmányért, ez nagyon örvendetes. Minden jót kívánok a további munkájukhoz, és nyomon követhetik, ha szeretnék a mostani vitát. Egyébként pedig köszönöm, hogy eljöttek. Aha, Entschuldigung. Mit dem Fahrplan Európában különböző nemzetközi vonatokat vetünk be, ugye éjszakai vonatokat, ezek helyett mm, gyakran buszvonalak indulnak, vagy egyszerűen felszámolják ezen vonalakat, de hát így nem lehet Európát egyesíteni. Különböző petíciókat nyújtottak be Európa különböző országaiban az emberek, több ezer aláírással, éppen ezért helyén való ezt a témát itt a Trambizottságban is megvitatni. Emlékeztetnék arra, amikor megszüntették a brüsszel bernini éjszakai vonatot. Olyan emberek, akik korábban azt használták, 6 héttel hamarabb már nem kaptak helyet. Ennek ellenére, a kereset ellenére megszüntették ezt a vonalat. A bizottságnak adnám meg most a szót 10 percben, aztán pedig a CIR, e az Európai Vasúti Közösség, és a European Passengers Federation kap szót 5 percben, hogy szinte nyilatkozzon ebben a témában. Ezt követően pedig megvitatjuk a képviselőkkel a részleteket. Először is hallottuk már az előadót Oliver Unidi, a DG Move főigazgatója 10 percet kap, hogy megvilágítsa ezt a témát. Parancsoljon a szó. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nagyon érdekes és nehéz téma ez. Hogy az ember egy szolgáltatást fog, folytasson-e, vagy nem, amikor, ne, amikor nem feltétlenül közérdekű szolgáltatásról van szó, hát ez egy kereskedelmi döntés. Ilyen típusú kérdéseket kell végrehajtani, és jelen esetben ugye az a célunk, hogy, a minél, hogy minél több szolgáltatást megtarthassunk. Először arról szeretnék beszélni, hogy nem feketén, fehéren kell szemlélni a dolgokat, ennyire nem egyértelműek a dolgok. A legutóbbi hat hónappal ezelőtt megjelent tanulmányunkban, ahol átvilágítottuk a vasúti rendszert, azt láthattuk, hogy a nemzetközi vasútforgalom nőtt, illetve a ilyen típusú ö, szolgáltatások száma is nőtt. Ugyanakkor természetesen több helyen kell javításokat végrehajtani, például az adatokkal kapcsolatban elfogadhatatlan, hogy ma még mindig 2012-es adatokkal kell dolgozni. Reméljük, hogy ezt egy végrehajtási aktussal megoldjuk, illetve javítjuk, javítunk a helyzeten. Elvileg az átdolgozás már ezzel átdolgozásban ez már megváltozik, tehát arról szól ez majd, hogy az Eurostatnak milyen típusú adatokat kell elküldeni, és az Európai Bizottságnak is, hogy megfelelően tudjuk nyomon követni a vasúti piac fejlődését. Második dolog, a jogi keretet kell kiteljesíteni, a negyedik vasúti csomagnak ez az egyik legfontosabb kérdése, még mindig folyik erről a vita. Azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült a technikai, szakmai kérdésekben a vita megnyitása, ennek az a célja, hogy a szolgáltatások költségét csökkentse, de nagyon fontos az, hogy a belföldi személy szállítás piacát is megnyitjuk, megnyissuk, hiszen nem csak a nemzetközi forgalomra kell odafigyelni, ez tágabb értelemben véve a hálózat része, azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a belföldi utakat és szolgáltatásokat javítani. Hogyha ezt javítjuk, akkor valószínűleg újabb személy szállítási szolgáltatásokhoz juthatunk, valószínűleg hasonlít ez a, ez a modell a repüléshez, a légi forgalomhoz. Ami az eszközöket illeti, jó munka folyt azzal kapcsolatban, hogy a TEP CSI megvalósuljon, tehát integrált jegy, vásárlás, illetve úti terv, készítése, jobban lehet így különböző szolgáltatásokat alkalmazni, illetve egyértelműbb döntést hozhatnak az utasok. Itt is lesz majd egy átdolgozás, és remélem a parlament ezzel a kérdéssel gyorsan tud majd foglalkozni. Ezzel fölgyorsíthatjuk az egész folyamatot. Aztán ott van még az infrastruktúra is. Ezzel a részkérdéssel már korábban foglalkoztunk, az új eszközökkel, az új munkatervekkel, ami a folyosókat illeti, illetve a szakmai interoperabilitás kérdésével valószínűleg ismét tehetünk valamit azért, hogy a nemzetközi vasúti szállítás, vasúti forgalom vonzóbb legyen, illetve hogy technikai szempontból, műszaki szempontból könnyebben lehessen ezt működtetni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Libor Lochmannak adom meg a szót a CER-tól. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy a szlájdok is megjelennek majd a vetítővásznon. Köszönöm szépen erre a lehetős... Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy a CR bemutathatja a helyzetet. Ugye a személyforgalom, illetve a személyforgalommal résztvevő vasút nagy részét mi képviseljük, így az éjszakai vonatokat is. Itt láthatják, hogy vannak magán és köztulajdonban lévő vasútársaságok, illetve hálózatüzemeltetők és szállítók egyaránt. Néhány tény az elején. Egyértelműen hiszünk benne, hogy a vasút jelenti a megoldást a jövő mobilitása szempontjából, különösen mivel a fosszilis energia hordozók kifogyóban vannak, ugye a közutak áteresztő képessége sem elegendő, illetve a levegő is telített lassan. Szóval a vasút adhatja meg a megfelelő választ ezekre a kihívásokra. Néhány számot is szeretnék közzétenni. tenni a nemzetközi és belföldi eh, utazások eh, hogyan alakulnak. 93% a belföldi, és eh, valamivel több mint 6% a nemzetközi utazás. Mi a helyzet? a hosszú távú és a regionális utazások között körülbelül 50% a helyi, körülbelül negyed rész a nagysebességű és negyed rész a távolsági vonatok aránya. Melyek a kihívások? a műszaki kihívásokkal kezdeném. Nem csak a nagysebességű vasútról van itt szó, ami továbbra is növekszik és fontos, hanem például a határátlépés a személyforgalom esetében ilyen beruházásokra még szükség lesz az interoperabilitás érdekében a személyszállító vonatok terén a nemzetközi szolgáltatásokat kereskedelmi alapon nyújtják, tehát itt a jövedelmezőség nagyon fontos. Sajnos krónikus az alul finanszírozottsága az infrastruktúrának, és a különböző közlekedési módok között nem egyenlőek a versenyfeltételek. Itt az éjszakai vonatokkal kapcsolatos várakozásokat jelezném, az elnök úr szavaira reagálva. Természetesen megfelelő menetrendet kell kialakítani, illetve a beszállás megfelelő körülmények között kell, hogy történjen, nem állhat meg a vonat éjszaka, illetve étkezőkocsit és zuhanyozót is kell biztosítani. Az elnök kéri, hogy lassabban beszéljen az előadó. Megpróbálok az időkeretek között maradni. Értem, mondja az elnök, de a tolmácsoknak le kell fordítani, amit ön mond. Különleges kihívások az éjszakai vonatok esetében. Ugye csökkent a piac, mert megjelentek a fapados légitársaságok, nagyon nehéz velük versenyezni, Ráadásul ugye az éjszakai órák alapvetően hálózat karbantartásra szolgálnak, illetve áruszállításra a vasútnál, tehát megfelelő útvonalat kell találni, illetve a különleges gördülő állomány is sokba kerül, hiszen hálókocsikat, kusetkocsikat kell üzembe állítani. Ezek speciális kocsik, amiket ráadásul nappal nem lehet használni. Említettem, hogy a fapados légitársaságok kemény versenyt teremtenek, és csökkentik a nemzetközi vonatok, különösen az éjszakai vonatok népszerűségét, meg kell találni a megfelelő megoldást erre. Véleményünk szerint a nagysebesség a megoldás hiszen így a légiforgalom forgalmi zavarokat el lehet kerülni, és a modális átállás is előmozdítható. Hogyan lehet választ találni a nem megfelelő versenyfeltételekre? ez a kereskedelmi eh, jövedelmezőséget eh, eh, fenyegeti. Ugye itt az áfa, az infrastruktúra díjak, illetve az externáliák internalizálása jelenti a megoldást az éjszakai vonatok jövedelmező tétele esetében a jövőbeli vasúti szolgáltatásoknál egyértelmű, hogy a vasúti hálózat 100%-áért fizetni kell, az utaknak viszont csak az 1%-áért. Mi a jövőképünk a személyszállításban, minél több nemzetközi szolgáltatást szeretnénk, úgyhogy szeretnénk a hagyományos nemzetközi kínálatot átalakítani, hogy jobb legyen a színvonala, illetve a nagysebesség versenyezhet majd a fapados légitársaságokkal. Nagyon fontos a multimodális perspektíva is, megfelelő szinergiák a repülőjáratokkal és a buszjáratokkal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig Trevor Garrett kap szót az Európai Utas Szövetség elnökének. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a meghívást! Örülünk ennek a lehetőségnek, illetve annak, hogy mi is részt vettünk ebben a vitában. Diákkal nem készültünk, de a szervezetünk 35 különböző szervezetet tömörít 20 európai országban, és a könnyű nemzetközi vasúti közlekedés iránti szükséglet volt az, ami tizenkét évvel ezelőtt előmozdította a szervezetünk létrejöttét. Először is nagyon fontos, hogy az utasok választhassanak a nemzetközi utazási módok között. El kell ismerni a vasút környezeti előnyeit, és azt is, hogy megfelelő vonzó szolgálatot kell észszerű árakon biztosítani. Ez vonatkozik a nemzetközi nappal közlekedő vasutakra is, de a nemzetközi éjszakai vonatokra is nem szeretnék különbséget tenni a nemzetközi és a határon átnyúló vonatok között, amelyek több, két vagy több országot kötnek össze, ezek nemzetközi eh, vasúti vonalaknak minősülnek. Az igaz, hogy a vasút és más közlekedési módok közti verseny egy eh, tisztességtelen verseny. Osztjuk eh, a CR-ral ebben a tekintetben a, a véleményüket. De mi az, amit a politikai döntéshozók nemzeti és uniós szinten megtehetnek, és az ágazati képviseletek, hogy javítsanak a helyzeten? Több tagszervezetünk tapasztalata azt mutatja, hogy fokozottabb párbeszédre és harmonizációra van szükség a nemzetközi infrastruktúra üzemeltetők között, és a díjszabást is komolyabban górcső alá kell venni, hogy nehogy a szolgáltatás észszerűtlenné váljon. Nem szabad nagyobb díjakat szabni. A határon átnyúló és a belföldi közlekedést kell figyelembe venni. Amikor egy üzemeltető közfinanszírozásban részesül, nem kellene-e ezt olyan feltételhez kötni, hogy a határon átnyúló éjszakai és nappali vonalakat megtartsa, amennyiben ez az európai polgárok számára előnyös. Általában a határ mindkét oldalán előnyök szerezhetők, hiszen a polgárok jobban dönthetnek arról, hogy hogy éljenek, hol dolgozzanak, hol tanuljanak. Az üzleti kapcsolattartás is könnyebbé válik, a szabadidő eltöltése is kedvezhet a határ két oldalán a gazdaságnak. Éppen ezért a kormányzatokat meg kell győzni erről. Nagyon jó munkát végzett az a kerekasztal, amely a német-lengyel határon tömörítette a szervezeteket, és az Európai Regionális Alapból kapott finanszírozást. A regionális alapból való finanszírozás a nappali szolgáltatások fenntartásához Villach és Udine között nagyon fontos volt. Több ilyen finanszírozásra, több ilyen projektre van szükség. Amikor összekapcsolja a vasút a különböző vonalakat, a hosszú távú, a hosszú távon közlekedők előnyét is szolgálja ez és ez egy feltétel kell, hogy legyen. A gördülő állomány a határ mindkét oldalán interoperabilis kell, hogy legyen. Megnézhetjük például Citao és Liberec között, ugye Csehországból, Németországba, majd oda-vissza irányul ez a, ez a közlekedés. Több ilyen példára van ugyanakkor szükségünk. Mi az EPF-nél várunk a technikai pillér megvalósítására a negyedik vasúti csomagból, és az ilyen jogszabályokat két kritérium alapján ítéljük meg, hogy ez vajon a közlekedők érdekeit szolgálja, és megkönnyíti a nemzetközi közlekedést. Az éjszakai vonatok, az éjszakai nemzeti vonat, nemzetközi vonatok szempontjából egyéb kritériumok is szóba jönnek. Megfelelő időben közlekednek-e, kényelmes utat tesznek lehetővé, lehetővé teszik az alvást az utazás során, és összeköttetés biztosítanak-e a nappali vonatokkal. Amikor például fél hétkor érkeztem Münchenbe, szerencsére késett a vonat, és ezért az összeköttetés jobb volt. Az állomásokon is a különböző létesítmények fontos, hogy kényelmesek legyenek. Hiszünk abban, hogy a nemzetközi éjszakai vasútnak megvan a maga szerepe, de ez természetesen már nem olyan, mint 30 évvel ezelőtt volt mi az APF-nél ezért arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot, hogy készítsen egy független tényfeltáró jelentést arról, hogy milyen gazdasági és környezeti előnyei vannak az utasokra nézve a nemzetközi vasutaknak, és milyen költségeket jelent mindez. Mert ez alapján tudjuk majd megítélni azt, hogy a jövőben hogyan fejlődjön ez a fajta szolgáltatás. Elnök, köszönöm szépen! és szeretném megkérdezni, hogy ki kíván hozzászólni ehhez a témához. Néhányan már jelentkeztek. Wim van de Kamp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönet illeti Lokman urat. Nagyon érdekes volt az előadása, nagyon eh, sok eh, értékes információt kaptunk. Két kérdést szeretnék feltenni. Először is, hogy mi az összefüggés a napirendünk ezen pontja és a négyes vasúti csomag között. Itt különösen az irányításra, kormányzásra gondolok. különböző rendelkezésre álló információk alapján nem kellene az a politikát megváltoztatni, hiszen itt kötődik az ön előadása, és a negyedik vasúti csomag irányítási része, remélem, hogy hamarosan véglegesítésre kerül. Végül, is, végül pedig rekedeznék az éjszakai vonatok és a fapados járatok összefüggésére Amsterdamban például egy éjszakai vonatot megszüntettek, mert túl kemény volt a versenyhelyzet. Visszatérnék arra, amit Lochman úr említett. Valóban tényleg ez a helyzet? volt mondom az Európai Vasúti Fórum vacs vacsoráján részt venni, a Deutsche Bahn képviselője éppen az éjszakai vonatokról beszélt, és azt mondta, hogy ezek nem nyerhetik meg a versenyt a fapadosokkal szemben, mert mindig a fapadosok a kedvező megoldás. Valóban ez a helyzet, erről szólna pár szót? Thank you. Well, congratulate our chair. Köszönöm. Először is hadd gratulálja Kramer úrnak, az elnöknek, aki lehetővé tette, hogy ez a napirendi pont felkerüljön a napirendre. Rendkívül fontos dologról van szó. Másodszorban pedig Van de Kampúrral engedjék meg, hogy ne értsek egyet. Az életképesség szempontjából szerintem ezt nem vizsgálták meg elég alaposan. A politikai akarat szempontjából ezt nem vizsgálták meg, illetve a klímaváltozás szempontjából sem. Lennének konkrét kérdéseim a bizottság és a CR felé. Az EBF képviselőjét képviselő nagyon érdekes dolgok, tőle nagyon érdekes dolgokat hallottunk, és említette, hogy egy független tanulmányt kell, kéne kérni ebben a kérdésben, ezzel egyetértek, és jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban egy előzetes tanulmány is készülne, ami a életben tarthatóság vagy életképességet eh, illeti fontos lenne, hogy egyforma dolgokat hasonlítsunk össze, nézzük meg azt, hogy mit akarnak az utasok, milyen hatása van mindennek a klímaváltozásra, fönn kell -e tartani az éjszakai vonatokat. Kérdezem a bizottságtól, hogy a TEN-T szabályzás és a, és a CEF kritériumait miért nem lehet úgy felhasználni, hogy az éjszakai járatokat prioritás, járatok prioritást élvezzenek. Vannak a kopenhágai szolgáltatástól olyan adataink, amelyek kimutatják, hogy nagyon is népszerűek ezek az éjszakai vonatok. Tehát a megfelelő keretek között föl lehet őket tartani. Más éjszakai szolgáltatásokra, szolgáltatásokba is befektetnek, például a München-Zágrebi vonalon új szerelvényeket indítottak el. Tehát vannak olyan szolgáltatások, amelyek működnek és amelyek népszerűek. Nem csak kereskedelmi szempontból kell tehát ezt a kérdést vizsgálni, általánosságban is nagyon fontos kérdés ez számunkra, mint szakbizottság száma. Köszönöm, Dominik Rikké következő. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadásokat, amelyeket meghallgathattunk. Egy észrevételt tennék, és egy kérdést tennék fel. Észrevételem a nemzetközi vasúti közlekedésben az éjszakai vonat lehetővé teszi a hosszú utazásokat, ez megoldást jelenthet. Kicsit meglepett az előadásban az, hogy az éjszakai vonatok versenyben vannak a fapados légitársaságokkal, és közben azt mondja, hogy a luxus feltételek miatt lehet versenyképes az éjszakai vonat, étkezőkocsi, zuhanyozó fülke, stb. Tehát a komfort nagyon fontos. Na most, hogyha ez a komfort megvalósul, akkor már nem vagyunk versenyhelyzetben a fapados repülőkkel, más típusú közlekedésű eszköz ez ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagyon nagy a változtathatóság a vonatok között. Igazából stratégiailag nem kell dönteni a fapadosok és az éjszakai vasút között. A az éjszakai vonatok között vannak kvázi marhavagon színvonalúak és luxus szállodavonatok is. Ö, itt a feltételeken, a körülményeken múlik, hogy a vasút mit nyújt. Sajnos ez nem átlátható, éjszakai vonat kifejezés még nem mondja meg a fogyasztó szemére, hogy milyen vonatra számíthat a második dolog a nemzetközi ticketing, a jegy árusítás katasztrofális állapotban van, ezért aztán az emberek nem szívesen utaznak vasúton külföldre. Nincs egységes tarifa, ráadásul az internetes egyvásárlás problémás fizikai jegyhez jutni is bonyolult a negyedik dolog pedig, hogy a különböző kedvezmények, akciók, csoportok, diákjegyek ö, dzsungelében a digitális ö, és a díszabási dzsungelben elvesz az utas. Ugye a repülőjáratoknál könnyű összehasonlítani a jegyek árát, és konkrétan a jegyet is megkaphatja az ember otthon. egyes légitársaságok a hub politikájukat alakítják át, és ez valószínűleg a vasútnál is hasznos lenne esetleg dekoncentrált módon, decentralizált módon alacsony tarifákkal nemzetközi habokat lehetne e, kijelölni. E, pillanatnyilag azonban e, gyakorlat és komfort szempontból nem egyértelműek az ajánlatok, nehéz közöttük választani. Ja, különön, oda? Ja. Köszönöm, Maria Kilönen. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék rákérdezni a vasút és a busz közötti versenyre elég agresszív verseny alakult közelmúlt időszakban új társaságokkal. Vannak közöttük fapados és luxus szolgáltatások is. A vasútra van-e ennek kihatása? és a jövőben eh, komoly kihívást jelenthetnek -e ezek a buszos cégek a vasútra nézve? Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm. Szeretném hogy a bizottság magyarázza el nekünk, hogy hogyan akarják dinamikusabbá, életképessébbé tenni a vasúthálózatot. Ugye van egy csomó olyan hálózat, amelyek igen elavultak, ismerjük a regionális vasutakat, interregionális összekötetéseket, de hát az éjszakai vonat is ide tartozik. Ez az első kérdésem. Úgy gondolom, hogy az ár és az idő még nem elegendő kritérium, ami alapján az utas választ. Szerintem vannak olyan ajánlatok, amelyeket igenis összehasonlítanak a fapados ajánlatokkal, de ez túl korlátozott. A kolléganő a buszokról beszélt. Nos, csomagban kínálják gyakran az utazásokat, szállodárakkal, csatlakozójáratok árával, és így sokkal versenyképesebbé tud válni a vasút. Azt, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen kritériumok alapján lehetne jobban megismerni az utast és jövőbeli elvárásait, mert véleményem szerint ebből kell kiindulni, amikor az új ajánlatok készülnek. Majd köszönöm. Danke sehr. Peter Lundgren, oder? Lundgren következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Minden idő vagy időzítő kérdés az ember a között választhat, hogy 12 órát vonatozik, vagy 2 órát repül. Nem csoda, hogy az emberek általában a gyorsabb megoldást választ, választják, de sokszor ez a kedvezőbb árral is egybeesik viszont verseny szempontjából ez sok kérdőjelt vet fel. A beruházások igény, beruházási igény nagyon nagy, az infrastruktúrális beruházási, be, beruházási igény. Mit tehetünk ilyen esetekben? Nos, kérdés, hogy a vasutak mikor kerülnek ilyen kérdések esetben. Tehát, hogyha A-tól B-be olcsóbb eljutni repülővel, akkor sokan ezt fogják választani, illetve hát fölmerül az a kérdés is, hogy melyik, melyik járat elérhető. elképzelhető, hogy a vonaton lehet mondjuk zuhanyozni, de az alapigény mégiscsak az, hogy A-ból B-be eljuthassanak. Hogyan lehet olcsóbbá tenni a vonatokat? Szerintem ez az egyetlen versenyképességi kérdés. Tenész és Pach. Rosbach a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Két eh, konkrét kérdést szeretnék feltenni. Az ember ugye megállapítja, hogy bizonyos szakaszokon a kínálatot eh, több vállalat eh, nyújtja, és egyfajta láncolatban nyújtják ezt a szolgáltatást. Van-e egyfajta, biz, egyfajta megoldás a CR vagy a bizottság részéről arra vonatkozóan, hogy például egy vállalat jövedelmezőségi okokból mondjuk kiszáll ebből a láncból? Vannak ugye példák, amikor az egész közlekedés leállt azért, mert ebből a láncolatból kiszállt egy szolgáltató. A második kérdésem pedig a következő. A fapados légitársaságokkal való verseny mindenhol megjelenik, ebben az esetben Dominik Rikének kell igazat adjak, ez egy nagyon lényegi kérdés. Fontos a minőség, mint olyan, és megállapíthatjuk, hogy a vasúti társaságok az utóbbi időben nagy beruházásokat eszközöltek a nagysebességű vonalakon, ugyanakkor a hagyományos közlekedést elhanyagolták, nincs se étkezési lehetőség különböző szakaszokon, és egyéb szolgáltatások, ezért úgy gondolom, hogyha nem csak a fapadosokkal, hanem más szolgáltatókkal is szeretnénk versenyezni, akkor legalább, legalábbis a minőséget kellene javítanunk, méghozzá határozottan. Köszönöm. Itászkun a következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valójában az a benyomásom, hogy az összes vitán ugyanarról beszélünk, kicsit más megvilágításban, hiszen ismételte előkerült a negyedik vasúti csomag, ami a korábbi, a, ö, amit nem értenénk, hogy miért is nyújtottak be, hogyha nem, lettünk, nem lett volna dolgunk az előző jelentésekkel. Nos, nekem, hogyha én, én mint európai állampolgár szeretném, hogyha akkor vehetnék egyet, és oda, ahova akarok. Szeretném, hogyha úgy jutatnék el vonaton Strasbourgba, hogyha nem, hogy nem kell máshol leszállnom. Tehát legyen közvetlen akadály ilyen szempontból Brüsszel és Strasbourg között. Európa jelenleg tele van akadályokkal. Jó lenne, hogyha az árban nem lenne gond, nem, jó lenne, hogyha nem lenne, jó lenne, hogyha vonzó lenne az utazás, és olyan nappal és éjszakai utazási lehetőségekre van szükség, amelyek hasonlóak. Tehát ugyanarról beszélünk egy kicsit más megvilágításban. Lenne egy konkrét kérdésem a CER képviselőihez, illetve az európai vasúti utasok képviselőjéhez. Mind a ketten utaltak arra, hogy a negyedik csomagban a harmadik pillér, a műszaki pillér ben nehéz előre haladni, hát ez a politikai vagy kormányzás, igazgatási pillér nélkül elég nehéz valóban. Önök szerint mi itt a gond? Az, hogy a tagállamokban a történelmi monopóliumok fönnállnak, hogyan lehetne a parlamentnek tehát ezzel kapcsolatban előre, hogyan segíthetne a parlament hogy abban, hogy a helyzet előre haladjon? Ma is erről beszélünk, a múlt héten és a múlt hónapban is erről beszéltünk. Mindez le van már írva, belefáradtam én ebbe. Állandóan ugyanazt halljuk. Akkor most szeretnénk haladni, vagy sem? Tehát haladjunk, de őszintén, becsületesen kérdezném tehát, hogy mi az önök véleménye erről, és hát megköszönném, hogyha őszintén válaszolnának. Vielen Dank. Köszönöm szépen, és most én vagyok az utolsó a felszólalók sorában. Hallottuk, hogy a közutak 0,9%-a ott kell ugye útdíjat fizetni, és a sinek 100%-ánál. Tehát a személyszállítás 6%-a határon átnyúló. 20-30 éve küzdünk azért, hogy teljessé ezt a képet, de csak 6% az eredmény, ez egy katasztrófa. És kérdezem akkor a bizottságot, hogy mit tesznek, hogy változtassanak ezen. Ott van ugye a tisztességtelen verseny. A fapados légitársaságok nem azért olyan olcsóak, mert az egy jobb üzlet, hanem egész egyszerűen azért olyan olcsóak, mert több milliárdokat ruháztak be, és szubvenciókat kapnak minden egyes évben 30 milliárdot az adófizetőktől, azért, mert nemzetközi viszonylatban nem kell áfát fizetniük, kerozin adót, és kifizeti meg az egészet. Ezért olyan magasak az árak, és ezért minősülnek alternatívának a fapadósok. Nem az égből potyantak ide, hanem ez Európa politikai akaratának tulajdonítható. Úgyhogy tisztességes versenyre van szükség, nem tisztességes tisztességtelenre. Ezen változtatni kell. Aztán például a jegyeladás, a jegyekkel kapcsolatos információ. A harmadik vasúti csomagban 7-8 éve döntöttünk arról, hogy ez végrehajtható, de nem történt semmi. A jegyárak a határon átnyúló közlekedésben miért magasabbak, mint a belföldi vonalakon a hosszú távú útvonalakra szóló jegyek. Miért nem sikerült ezen javítani? Említenék egy példát. Berlin és Breslau között, ugye említettem már, van egy 50 kilométeres hízag, egy szakasz, amit meg lehetne, amin javítani, lehet, amin javítani lehetne. Vagy például a távolsági buszok, amelyek nem fizetnek útdíjat, három és fél órán keresztül közlekedik ugye a busz, és éppen ezért megszüntették a vasútvonalat, azért, mert, mert ott megy a vonat. A háború előtt egyébként két és fél óra volt az út, ma öt óra. A Stuttgart 21 1 százalékából meg tudnánk oldani ezt a problémát. Viszont a vasút megszünteti ezt a vonalat a lengyel oldalon, a lengyelek a határig villamosították az egész szakaszt, egyébként európai pénzekből a németek, csak kódbuszig tudták ezt megoldani, 50 kilométeres szakasz hiányzik, kódbuszig is egyébként társfinanszírozással valósult meg a vasútvonal. És mit mond a bizottság erről? pénzeket költünk azért, hogy megszüntessük a vasútvonalakat? Hát megőrültünk? Hát ez nem lehet igaz. Ezek az adófizetők pénze. És hol vannak a bizottság részéről a kezdeményezések, hogy orvosoljuk ezt a problémát, hogy szembeszálljunk ezzel a tendenciával. És ott van a gyors vasút. Ugye említettük, hogy nem a a legmagasabb sebesség, hanem a lehetséges sebesség az, ami számít. Franciaországban ökonomia szempontból ez egy katasztrófa, és most az SNCF is azt mondja, hogy 250 elég, nem kell 300 km per órás sebességek közlekedni, mert ez nagyobb kárt jelent a hálózatra nézve. Milyen következtetéseket vonunk le ebből? Mindenkinek el kell követnie ugyanazt a hibát? Németországban én mindig is azt mondtam, hogy 250 km elég, most már a német vasút abszolút is azt mondja, hogy ez valóban elég, remek. De le kell vonnunk a következtetéseket. Ezért kíváncsian várom azt, hogy a bizottság mit tesz, hogy ezen tisztességtelen versenyel szemben fellépjen, mert egyébként a vasútnak semmilyen esélye sincs, nappal, de éjszaka sem. Most pedig válaszolhatnak mindannyian. Ki szeretné kezdeni? Onidi úr, parancsoljon. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a probléma lényege, amiről itt most szó van, az, hogy a vasúti szektor még, még mindig túlságosan széttöredezett. Túlságosan széttöredezett ahhoz, hogy jól csatlakozhasson a közúthoz, illetve a vasúti szolgáltatásokon belül is az európai szinten túl nagy a széttöredezettség a versenyfeltételek, az egységes feltételek, mint önök is tudják, különböző keretek miatt kényszerhelyzetben vannak nagyon hosszú múltja van a különböző közlekedési eszközöknek, történelmi okok miatt nehéz javítani ezen a helyzeten, de a témával foglalkozni fogunk, amikor új kezdeményezéseket teszünk a külső költségek internalizálására. Úgy gondolom, hogy ez a kiindulási alap. Meg kell vizsgálni, hogy milyen mértékben lehet az egyensúlyt helyreállítani a közlekedési eszközök között de kérem fogadják el, hogy nagyon nehéz feladat ez, nagyon kényes a kérdés, nagyon hosszú időbe fog telni. A második aspektus a vasúttal kapcsolatban a negyedik vasúti csomag, örülök neki, hogy sokan felvetették, megpróbáljuk a lehető legjobb kereteket kialakítani, legalább a lehetőséget megadni az új szolgáltatások kínálására a lehetőleg nyitottabb módon, a kormányokkal pedig a teljes elszámoltathatóságra, nagyon megbízható infrastruktúra kezelésre törekszünk, a hálózat kibővítésénél egyeztetésre, illetve pán-európai megközelítés alkalmazására, nem pusztán nemzeti szempontok érvényesítésére. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon sokat hozhat majd Nyilván nagyon fontos a hozzáférés is a vasúthoz, amikor a busszal állítják szembe, illetve a repülőjáratokkal. Nyilván a nemzetközi ö, útvonalaknál a vasútra való ráhordást megoldani is nehéz, illetve szabályozói akadályok is vannak, ö, és hát persze a belföldi megállók számánál is sokat lehetne javítani a helyzeten. A PSO javaslat ö, hivatkozik arra a lehetőségre, hogy a nemzetközi utazásokat, vagy legalább egy részüket szintén e kötelezettségek alá bevonjuk. Nagyon fontos, hogy a közféra továbbra is gondoskodjon arról, hogy ilyen szolgáltatásokat választhassanak a az állampolgárok. Bilbao asszony nagyon jól rámutatott, hogy a negyedik vasúti csomagban a technikai, a műszaki pillér a költségek csökkentéséhez vezet gazdaságosabb nemzetközi utazásokhoz, ami a jegykiállítási problémákat illeti egyetértünk, nagyon bonyolult a helyzet. Libor Lochman előadásából hallhatták, hogy egy fentről induló kezdeményezésről számolhatunk be. Lokman úr szervezete a tagjait ráveszi, és a bizottság ebben mellettük áll, hogy a rendszerhez csatlakozzanak, a közös rendszerhez csatlakozzanak, és sajnos nagyon lassan épül ki ez a rendszer a többi közlekedési eszközhöz hasonló könnyűséggel kell, hogy lehessen a jegyeket beszerezni fontos, hogy a különböző jegyfoglalási módozatok rendelkezésre álljanak a vasútnál is, és ne csak a papíron kiállított jegyet lehessen megvásárolni. Ami az infrastruktúrát illeti, Nos, a legtöbb erőfeszítés, amit teszünk, arra irányul, hogy a lehető legjövedelmezőbbek legyenek, meg jobban megtérüljenek ezek a beruházások, és Krémer úrnak azt válaszolnám, hogy igen, a határokon átnyúló összeköttetésekre nagy hangsúlyt helyezünk. Fontos, hogy ne a határon álljanak le a vonalak, ne elszigetelten valósuljanak meg a fejlesztések. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kérdéseket. A negyedik csomaggal kezdeném, mert erre konkrét kérdés vonatkozott hogy mi a véleményünk erről. Először is hadd mondjam el azt, hogy ami a nemzetközi utasszolgáltatásokat illeti, ez, ez már megnyílt, tehát itt megvalósult a verseny. A negyedik csomaggal kapcsolatban pedig azt preferálnánk, hogy a, Mexik, hogy a um, műszaki pillérre vonatkozó tárgyalásokat lezárjuk, hiszen ez mindenképpen költség jele, megtakarításhoz vezet. Ami pedig a nemzetközi utakat illet, illetve az éjszakai utakat, Nos, nagyon fontos, hogy a kereskedelmi megfontolások teljesüljenek, tehát hogy életképesek legyenek ezek a szolgáltatások. Na most, ami pedig a technikai specifikációkat illeti, a, itt fontos, ugye, ez azért fontos, hogy az interoperabilitás megvalósulhasson. A TSI-ban a, a személyszállításnál ez most hiányzik, tehát ezt kéne megvalósítani. Jó lenne, hogyha a személy szállító, személyszállításban megvalósulna tehát ez. Ami pedig az igazgatást illeti, nagyon fontos, hogy teljes legyen az átláthatóság, az infrastruktúrális menedzserek szerepét pontosítani kell, a szolgáltatások díszabása sem egyértelmű, ez még hiányzik, egyéb a többi dolgot az előző csomagok már szabályozták. Ami pedig a versenyt illeti az éjszakai vonatok, illetve a fapados járatok között, Valójában itt két különböző szegmensről van szó, ugyanakkor talán először vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet egy a 800 ezer kilométeres távolságoknál. Itt van igazi verseny, a más, esetek, más esetekben nem igazán van verseny. Hogyha egy egyórás utat veszek igénybe, repülő utat veszek igénybe, akkor nem nem számítok arra, hogy nagyon kényelmes legyen ez az út, viszont hogyha mondjuk egy 10 órás vonatúton vonatútra fizetek be, akkor jó lenne, hogyha kényelmi szint is megfelelő lenne, tehát itt ennek, ennek a versenynek kell megvalósulni, hogy kényelmesebb legyen a vasúti szolgáltatás. Aztán ami a költségeket illeti, meg kell nézni azt, hogy a külső költségeket hogyan internalizáljuk, ami, a, ami az útdíjakat illeti, meg kell nézni azt, hogy a új szabályozással kialakulhat-e az igazságosabb versenyhelyzet. Aztán ami a jegyeket illeti, itt is teljes versenyre törekszünk. A teljes szolgáltatási modellt indítottuk el. Ez egy közös interfész az összes vásárlási lehetőséggel. Ez a vasúti szállításra, illetve, illetve a légi szállításra is érvényes. Nem tagadom, hogy nem holnap fogjuk ennek az eredményét látni, hiszen ehhez megfelelő technológia is kell, információs technológia is, de előbb-utóbb majd látható. Aztán nézzük a buszszal való versenyzést, ahol a hálózatokon megjelentek a nyílt hozzáférésű buszok, azóta ezeken a helyeken a buszok népszerűbbek, hasonlóképpen a fapadosokhoz, a buszoknak a buszok olcsóbbak, hiszen alacsonyabb a működési költség, és ez is arra utal, hogy a jövőben a nemzetközi vasúti szállítóknak figyelembe kell venni ezeket a kérdéseket is, és ez vonatkozik az éjszakára is. Köszönöm. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen. Három-négy dolgot hadd mondjak el gyorsan. Nézzük a negyedik vasúti csomagot először. A teres barátaimhoz hasonlóan mi is azt szeretnénk, hogyha a műszaki pillér mi hamarabb jogerőre emelkedne, ami a kormány, kormányzás igazgatás kérdést illeti, azt az elvet támogatjuk, hogy liberalizáljunk. Fontosnak tartjuk azonban azt is, hogy csapatként működjenek a vasutak, nem megengedhető, hogy a hálózat szétaprózódjon. Nem szabad, hogy ezt megszenvedjék az utasok. Minél hosszabb az út, a nemzetközi vasútút, a mai témánk ugyanis alapvetően nemzetközi utazás, annál valószínűbb, hogy több utazási módot fog érinteni. Két héttel ezelőtt Amsterdamból Münchenbe utaztam vonattal éjjel, hát ez is egy multimodális uh, utazás volt. 40 percet utaztam először Angliában, 20 perc taxi, aztán az északi tengeren átrepültem, ez kb. 50 perc volt, aztán egy a Skiphol repülőtértől bevonatoztam Amsterdamba, aztán az éjszakai vonat Münchenbe, aztán egy nemzetközi nappali járat Münchenből Salzburgba, és aztán gyalogoltam még 10 percet. ez volt az utam, és nagyon fontos, hogy megfelelően össze kapcsolódni a különböző utazási módok. Nézzük a buszok, távolsági buszok és a fapados ö, járatok kérdését. Egyébként ősszel Londonból Bukarestbe fapados járattal utaztam, és ennek a legfőbb oka az idő és a költség volt, vagy az ár volt. Nyilván vonattal hosszabb lett volna az út, és többe is került volna. fontosnak tartom, hogy mindenki testre szabott utazási módot tudjon kitalálni, olyas valamit kell választani, ami megfelel az ember zsebének és az idejének is. A nemzetközi utasoknak számára tehát megfelelő választási lehetőséget kell biztosítani, de ehhez az is kell, hogy az utazási módok között megfelelő legyen a versenyhelyzet. Nézzük a távolsági buszokat. Vannak, sokan vannak olyanok, akik ilyen távolsági buszokat vesznek igénybe, egyrészt költség vagy az ár vonatkozás miatt, másrészt pedig azért, mert a távolsági buszos utak sokszor egyszerűbbek, mint a vonatutak, főleg olyan helyeken, ahol nem megfelelő a vasúti kapcsolat. Tehát ilyenkor, amikor nem, nincs megfelelő vonat összekötetés, az ember fel térképezi a buszos, buszos utakat. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy megfelelő terminálok legyenek, tehát néhány, vannak olyan buszjáratok, akik valami eldugott helyen a hajnalban lerakják az utast, főleg olyan esetben fontos ez, amikor az utas a vasúti kényelemhez van szokor. Fontos, hogy ez tehát rendszeresen megvalósuljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a három előadónak, hogy megválaszolták a kérdéseket. Nagyon sok dolgunk van még, de mindenképpen Onidi úrnak szeretnék köszönetet mondani, aki ugye bejelentette a külső költségek internalizálását. Valóban erre sort kell keríteni. Persze úgy is feltetnénk a kérdést, hogy ha a kerozinadót nem vetik ki, akkor a vasútnak miért, a vasútnak miért kell ilyen adót fizetnie, vagy például a nemzetközi légijáratokon nincs áfa, akkor a vasút esetében miért kell kirolni ezen adókat? Tehát ugyanazt, ugyanolyan feltételeket kell mindenki számára teremteni. Ez lenne az ideális helyzet. Támogatjuk az ilyen irányú törekvéseiben, és jobb később, mint soha, bár az igazság, hogy ehhez késő van. Áttérünk most a következő napi rendi pontra, de még mielőtt ezt megtenném, egy alsó százországi látogató csoportnak szeretnék köszönni, köszönteni, szeretném őket a bizottsági ülésünkön Meissner asszony meghívására érkeztek, aki szintén itt van a teremben. Rendben, most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Itt az EMSA ügyvezető igazgatójának előadását fogjuk meghallgatni. Miri urat köszöntöm, és várjuk az előadását, azt követően pedig vitázunk, és meghallgatjuk a kérdéseket, majd azt követően a választ. Miri úr, parancsoljon a szó. Dear Mr. President. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak! Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és lehetőséget adnak arra, hogy az EMSA az Európai Tengeri Biztonsági Ügynökség jelenlegi tevékenységéről és a jövőről néhány szót szóljak. Ez a szakbizottság mindig támogatta a 2002-es megalapításunk óta az EMSA tevékenységét Első ízben 2012-ben számoltam betevékenységünkről, az elnök csendre inti a távozókat. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy rendszeresen eszmét cseréljenek a közlekedési ügynökségek és ez a szakbizottság, és én bízom benne, hogy ez a csatorna a jövőben is nyitva marad mivel több képviselő új még a szakbizottságban, hadd mutassam be ügynökségünket, hadd mondjam el, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtunk, és kik az érintettek, és hogy is néz ki az öt éves stratégiánk. Nos, az EMSA az egyik szabályozó ügynökség, amit 2002-ben hoztak létre a tengeri biztonság területén, az ERIKA csomag részeként szabályozó ügynökségként mandátumunkat a parlament és a tanács rendelete határozza meg. Jogi személyisége van az ügynökségnek, saját költségvetése és tevékenységét tekintve elszámoltatható. Lisszabonban van a székhely, és öt éve adták át az új székházát. 250 elkötelezett munkatárs dolgozik ott, Európa különböző részeiből. Nagyon büszke vagyok kiváló gárdára. számokról is beszámolnék, 55 millió euró a költségvetésünk, közvetlenül az EU finanszíroz bennünket, 400 ezer euró saját bevételünk is van, illetve az EFTA 1,5 millió eurós kontribúciót fizet be. az EMSZ a működési szabályzata 2000 13. márciusában lépett hatályba, és megkülönbözteti az alapfeladatokat és a kiegészítő feladatait az ügynökségnek. az operatív reagáló tevékenységet kibővítették az olaj és gáz szennyezések, balesetek esetében és az EMSA technikai segítségnyújtását is kiterjesztették a szomszédos országok esetében. Ugyanakkor sajnos mi sem jelentünk kivételt, a költségvetésünket és a személyállományunkat is csökkenteni kell jövőre. Nagy kihívás, hogy az eredmények fennmaradjanak a jövőben is. A közelmúltban fogadtuk el az új öt éves EMSA stratégiát. Az igazgató tanácsban olyan koncepciók alapján, amelyek nagyon fontosak számomra. Átláthatóság, hatékonyság, effektivitás, rugalmasság és további hozzáadott érték jövőképünk alapja az, hogy most már elegendő mértékben érett az EMSZA ahhoz, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson az érintetteknek, illetve az EU számára. Most a fő feladatainkra szeretnék összpontosítani, illetve az elkövetkező öt évre vonatkozó jövőképemre jelentős munkát végzünk abból a szempontból, hogy a bizottságot támogatjuk monitorozással, az EU jogszabályok alkalmazásának megkönnyítésével. Az EMSA egy sor európai irányelvet és rendeletet kell, hogy alkalmazzon, amelyek elfogadásában ez a szakbizottság is részt vett. Nagyon magas minőségi normákat alkalmazunk, Például a kikötői szabályozás példaértékű az egész világ számára. Arról is gondoskodnunk kell, hogy a tagállamok egyaránt és egyformán csatlakoznak a szabályozás alkalmazásához, erről ellenőrzések során győződünk meg. Az ellenőröket is ellenőrizzük, a tagállamok részére különböző szervezetek által végzett tevékenységet is ellenőrizzük, a hajógyárakat is felügyeljük, az új és új hajók építése és a régiek karbantartás szempontjából egyaránt a DNV és a German és a Loss, mint besoroló társaságok fúzióját és felügyeltük. Valószínűleg tudják, hogy egyre több nem EU állampolgárságú tengerész dolgozik EU lobogó alatt működő hajókon 70-72 százalékot tesznek ki. Az ilyen hajókon dolgozó emberek minősítését is monitorozzuk. Ez tagállami hatáskör, de egységes álláspontnak kell érvényesülnie Például a Fülöp-szigetekről érkező tengerészek esetében alapos vizsgálatot végeztünk abból a szempontból, hogy a Fülöp-szigetek megfelelően alkalmazza a nemzetközi szabályokat. Kockázat alapú kockázat alapúbb ellenőrzéseket végzünk és a transzverzális elemzések megállapításait terjesztjük, így a jó gyakorlatokat is. Az ügynökség a tengeri környezetvédelem terén is nagyon sokat tesz, a bizottságot támogatja és a tagállamokat is. A hajók kibocsátása nagyon fontos szempont, és a folyamatos monitorozást ezen a téren is végezzük. Az EU szintjén hangsúlyoznám, hogy a tengeri üzemanyagok kén tartalma terén is fontos munkát végzett az ügynökség, és kézikönyveket adtunk közzé a mintavételre, az ellenőrzésre vonatkozóan egy ezt a célt szolgáló EU információs rendszer jött létre az illetékes hatóságok között. Ez a munka más szempontból is folytatódik, annak érdekében, hogy az irányelv céljai megvalósuljanak, műszaki támogatás, illetve cseppfolyós gáz szabványok terén. Az ügynökség abban is segíti az EU kezdeményezéseit, hogy a szennyezés csökkenjen, az európai érintetteknek technikai segítséget nyújt, és az információs rendszerbe betekintést enged a monitorozó irányelv alapján úgynevezett nemzeti AIS jelentések készülnek, az ügynökség pedig az uniós információs rendszert működteti Safe Sea Net ennek a neve. Nagyon sok hasznos információ áll rendelkezésre, minden akreditált felhasználó egy kattintással hozzáférhet ezekhez. Például ezen a szlájdon látható, hogy a viszkájai öbölben mondjuk egy adott napon hány hajó és milyen helyzetben található. 5 millió ilyen jelentést kapunk a hajókról, helyzetükről, szállítmányukról, stb. A műholdas technológiát is lehetővé teszi az új rendszer, az EIS rendszer, így még jobban nyomon lehet követni a hajókat az LRIT adatközpontot is működtetjük az EU szintjén. Itt a hosszú távú követésről van szó. Az LRIT kép, amit itt látnak, szintén a viszkájai öbölről készült napi információt kapunk így. Mivel rugalmas a szolgáltatások architektúrája, külső forrásokat, illetve az ügynökség minden információját meg lehet jeleníteni, kombinálni lehet a különböző monitorozási rendszerek képeit. Egy másik példa arra, hogy hogyan lehet az EMSA integrált rendszereit a legjobban kihasználni, különböző tengeri applikációkat és a külső forrásokat az ebola járvány esetében az Európai Bizottság felkérésére az EMSA azokról a hajókról nyújtott információt, amelyek azokból az országokból indultak, ahol a járvány megjelent, és európai kikötőkbe haladtak, vagy igyekeztek. Nagyon fontos ez a bizottság és a tagállamok számára is, hogy az ellenintézkedéseket megtehessék a hajók nyomok követése nem az egyetlen lehetőség a műholdas technológia kihasználására, hanem az úgynevezett műveleti olajfoltok feltárása is megvalósulhat így, tehát hogyha hajókból kiengednek fáradt olajat, éjszaka vagy nappal, az feltárható a tagállamokkal, az illetékes hatóságokkal az EMSZA együttműködik. Amikor ilyen olajfoltot találunk, akkor 30 percen belül értesítik a parti hatóságokat, a tagállam ilyenkor felderítő repülőgépet vagy helikoptert küld ki, illetve más eszközzel azonosítja be az olajfoltot elrettentő hatása is van ennek, most mert kevesebb az illegális olaj kibocsátás, mint a múltban. az első dolog, ami változott, az EMSA ugye kialakította az integrált adatalkalmazásait, és így most már jól láthatja mindenki a tagállamokban, hogy mi történik a tengereken. Az EU intézmények és testületek is információt kaphatnak így így könnyebb egy adott pillanatban a tengerek helyzetét felmérni. az Euroszúr rendszer is használja az adatainkat, az FK-nak, a halászati ellenőrzési ügynökségnek is jutatunk információt, ugye ők az illegális halászat ellen küzdenek, az EU NAV for a kalózkodás ellen küzd, a jövőben szeretnénk konszolidálni szerepünket, mint központi adatforrásét tengeri ügyekben. A csúcstechnológia technológia lehetővé teszi, hogy megbízható adatokat jutassunk mindenkinek, és az erőfeszítéseket ne kelljen megkettőzni. Az ügynökségnek nagyon fontos szerepe van, tehát az olajszennyezés elleni reagálásban is a 18 legjelentősebb szennyező hajókat láthatják itt különböző tengereken. ezeket a hajókat PPP keretében üzemeltetik. Az EMSA berendezéseivel vannak felszerelve. a tagállamok az ENSZ-val úgynevezett standby szerződést kötöttek, Hogyha jelentős olajszennyezés van, akkor hajóflották állnak át elhárítási feladatokra 24 órán belül. A mexikói öbölben bekövetkezett baleset az offshore kőolajkitermelésre irányították a figyelmet, több mint ezer ilyen létesítmény működik ma Európában. A legtöbb a 300 méternél sekélyebb tengeri részeken. A kőolaj és gázkitermelő létesítményekkel által szennyezésekkel is foglalkozik most már a kibővített feladatkörünkben az EMSA. Nagyon fontos az okok feltárása, és nagyon fontos, hogy kialakuljon egy európai szolgálat, amely a levegőből tudja feloszlatni az olajszennyezést. az ilyen spré rendszerekkel felszereljük a hajókat, ugyanakkor a mechanikai begyűjtés a preferenciánk. Hölgyeim és uraim, röviden ennyiben tudnám összefoglalni, hogy mivel is foglalkozik az ügynökségünk. Szívesen válaszolok majd a kérdéseikre, és szeretném megerősíteni meghívásunkat, hogy a közeljövőben látogassanak el hozzánk Lisszabonba. Köszönöm szépen, Mila úr. Az Európai Tenger Biztonsági Ügynökség elnöke valóban pont a látogatócsoporthoz illesztettük ezt a témát, hiszen az északi tenger partvidékén ugye hosszú partvonallal rendelkeznek, úgyhogy most meghallgatjuk a kérdéseket és a válaszokat. Nem a koordinátorok kapják meg először a szót, hanem az, aki jelentkezik. Ilgrid Lund következik. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm ezt a prezentációt is. Számomra nagyon hasznos volt ez az áttekintés, hogy mit, milyen munkát is végeznek, hogyan segítik a tagállamok munkáját. Egy kérdésem lenne, említette a tengerészeket, a Fülöp-szigetekről érkező dolgozókat. Nemrégében voltam egy ezzel kapcsolatos konferencián. Nagyon nehéz a hajóiparba csábítani az embereket, a munkavállalókat, nem túl vonzó karrier lehetőség ez. Hosszú a munkaidő, családi élettel nehezen összeegyeztethető. Kérdésem, hogy ez mennyire releváns probléma? Ugye nagyon fontos az, hogy megfelelő szaktudása legyen a személyzetnek a hajókon. Ezzel kapcsolatban van-e adata, mit tudunk a fizetésről, mennyire vonzó ez a munka. Ugye nem túl nagy a női munkavállalók aránya. Erről mit tudunk? Szerintem nagyon fontos kérdés ez, és az ipar képviselő is elmondták nekem, hogy ez gond. Gesine Meissner. Köszönöm szépen, Gesine Meissner. Köszönöm szépen. Köszönöm Milliónak az előadást is, nagyon izgalmas volt. Nem csak alsó szárszországból származom, ahol ugye hosszú a partvonal, hanem egyébként is foglalkoztat a tengerész, tengerpolitika. Nagyon sok kérdésem volna, ezek közül csak néhányat szeretnék feltenni. Európában ugye a kék növekedésre vonatkozó stratégiát kidolgoztuk, ide tartozik a tengeri területrendezés is. Hogyan látja ön ebben a keretben az EMSA szerepét? Nekem vannak erről persze elképzeléseim, de szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye, hiszen a kék növekedés azt jelenti, hogy a tengeri tevékenységeket jobban összeegyeztetjük, és megpróbálunk új munkahelyeket teremteni, és nagyobb bevételekre szert tenni ebből a térségből. Egyébként volt egy megjegyzésem is. A parlament kívánta azt, hogy az EMSA is illetékességet kapjon az olaj és gáz platformok ellenőrzésének témájában. Önök korábban is illetékesek voltak a tengerszennyezés kérdésében, de ugye a tengerek tisztaságát ezek a platformok is veszélyeztetik. A harmadik kérdé- megjegyzésem pedig egy kérdésem lenne. Említette az adathálózatot, a műholdas megfigyelési rendszert, az ezzel kapcsolatos adatcserét. Az első kérdésem az lenne, hogy mm, rendelkeznek-e az összes olyan adattal, amelyet szeretnének. Tudom, hogy a halászat területén is vannak olyan adatok, amelyeket a tagállamok nem hajlandók kiadni a kezükből, vagy a különböző tengeri szereplők, de talán önöknek szükségük volna ilyen adatokra, hogy jobb áttekintést kapjanak, és hogyan garantálják az adatvédelmet, hogy nehogy illetéktelen kezekbe kerüljenek ezek az adatok jó megközelítésre van szükség, de persze az adatvédelem is fontos. És volnának még apró észrevételeim az ebolával kapcsolatos megjegyzését. Érdekesnek tartottam, eddig ugye ismertük a repülőterekkel kapcsolatos védintézkedéseket, de mi a gyakorlati következmény, ha például tudja az ember, hogy egy adott hajó egy ebola térségből érkezik. Nem kell mindenkit persze karanténbe helyezni, de talán orvosokkal együtt fellépve megállapítani, hogy van-e megbetegedés a hajón. És a Flaminia egy ö, olyan történet volt, ugye, amely hajó ö, balesetet szenvedett, a Flaminiából ugye milyen következtetéseket vontak le, hiszen senki sem nyújtott segítséget, és a németek kellett, hogy fellépjenek. Lát-e itt lehetőséget arra, hogy koordinálják a fellépést? És mennyiben lenne hasznos, hogyha mindenki egy nyelvet, az angol nyelvet használná a hajózás területén? Köszönöm szépen, Kis Taylor most angolul is beszélhet. Igen. Tudtam, hogy valahol van egy gomb. Aztán meg is találtam. Köszönöm szépen igazgató úrnak ezt a nagyon érdekes prezentációt. A kérdésem arra vonatkozik, azokra a felelősségekre vagy feladatokra, amelyeket a parlament rót külön az emszára, ezek az olajplatformok, ezzel kapcsolatban plusz finanszírozásról van szó, tehát nyilván plusz költségvetésre van szüksége az EMSZ-nak ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudja látni. Az alap költségvetésben tehát itt növekedés van, 165 millió euróról van szó ezen időszakban. Én kérdésem, hogy mi a helyzet az EMSZA ilyen irányú tevékenységeivel kapcsolatban, tehát az kőolaj és földgáz rendszerek figyelésével kapcsolatban hogy állnak. A pénzügyi támogatással kapcsolatban mi a véleménye, tehát az EU-tól kapott finanszírozás elégséges Van der Kampur. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést hogy egy provokatív kérdést kell föltenni, kell föltennem, de azt szeretném megkérdezni igazgató úrtól, hogy a tagállamokkal való együttműködést, tagállami hatósággal való együttműködést hogyan látja. Szavazóinkat az is érdekli, hogy mennyire drága ennek a hatóságnak, ennek az ügynökségnek a munkája, kérdésem tehát, hogy lehetne ezt valahogyan optimalizálni, hogyan lehet az átfedéseket kiküszöbölni. Jetzt hat das Wort José Faria. José Faria kap szót. Jó reggelt kívánok, köszöntöm, Mila úr volt lehetőségem arra, hogy Lisszabonban az EMSZ-nál találkozzam önnel, úgyhogy a kérdéseimet akkor már feltettem, és kaptam választ is. Úgyhogy kérdésem most nincs, de elmondhatom, hogy az előadása, illetve az a tájékoztató, amelyet Lisszabonban adott, az fantasztikus volt. Az EMSZA adatbázisa egész egyszerűen eh, el eh, bámulatos, mindenkinek érdemes volna elmennie Lisszabonba és meggyőződnie arról, hogy mit tesz ott az EMSA. Úgy gondolom, hogy az a példa, amelyet az ebolával kapcsolatban említett, csak egy kis példa, amely szemlélteti azt, hogy mit tehet az európai intézményekért az EMSA, összegyűjti ugye az adatokat, és megosztja az intézményekkel az összegyűjtött adatokat. Úgyhogy szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet az EMSA az utóbbi években elvégzett, mert ez valóban káprázatos. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen akkor áttérhetünk a kérdésekre, de azért nekem is volna egy kérdésem. Annak idején ugye volt ez a baleset, és a biztonság szempontjából ugye a legközelebbi kikötőbe kell vezetni a bajba jutott hajót. Nagyon nagy vita bontakozott ki annak idején, vissza kellett eh, térnie oda, ahonnan indult. Ez ugye ehhez nem kapcsolódik se Európához, se a biztonsághoz. Hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ismét ilyesmi bekövetkezzen? Mit kell mindannyiunknak eh, akarja persze, hogy ilyesmi ismét bekövetkezzen. És most öni a szó. Thank you very much, uh, Mr. and Thank Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az érdekes kérdéseket is. A hajókon dolgozókkal, tengerészekkel kezdeném, a szociális intézkedésekkel, hogy mit tehet az EMSZA, hogy vonzóvá váljék ezeknek a betartása az EU tengerészeti igazgatóinak találkozóján kiderült, hogy minden tagállam számára aggodalmat jelent ez, mert egyre kevésbé a tagállamokból érkeznek a hajókon dolgozók, a hajósok, és a tagállamok, illetve az európai intézmények, valamint az EMSZA is foglalkozik ezzel a kérdéssel Hogyha a hajókon folyó munkát nézzük, nos, a fiatalokat ez már nem vonza annyira. Akkor sem, hogyha nagyon modernek a hajók, csúcs technológiát képviselnek, hangsúlyoznunk kell a fiataloknak, meg kell mondanunk, hogy korszerűek ezek a hajók, új technológiát jelentenek, és a tengeri karrier után folytatni lehet a tanulmányokat, illetve később szárazföldi munkahelyet is vállalhatnak. Mégis kihívást jelent ez a feladat számunkra. Ugye, mint említettem, az EU lobogó alatt hajózó hajókon 70-75%-ban nem EU állampolgárok dolgoznak. Elég jó fizetést kínálnak az EU zászló alatt hajózó hajók. Persze a harmadik államból érkezők kevesebb pénzt kapnak. Az IMO is nagyon nagy hangsúlyt helyezett erre az elmúlt években, és nekünk is hangsúlyozni kell ennek a fontosságát. Mit tett az EMSA Ja, a kék növekedés előmozdítására az EU eh, területén. Nos, a hajókat sújtó administratív terheket monitorozzuk. 2010-11-ben kezdődött ez a munka. Azt a lehetőséget tanulmányoztuk, hogy hogyan lehetne mondjuk minimalizálni az EU kikötők között közlekedő hajókat terhelő adminisztrációt. 250 hajó monitoroztunk. Fontos ugye, hogy az adóhatóságok megkapják a megfelelő adatokat, információkat. A fő akadályt egyébként ők jelentik, mert az elektronikus információszolgáltatási módszert nem fogadják el. 2016-ra azonban az új eh, vámkódex eh, hatályba lépésével az akadályok egy része elhárul. Egységes rendszert akarunk bevezetni 2015-ben hatályba eh, lép egy új irányelv az adóhatóságok eh, azonban kisé nehezítik az egységes adminisztrációt. Aztán adatmegosztás és adatbiztonság. Az EMSA létrejötte óta nagyon nagy figyelmet fordít az adatvédelemre, és mindazt az adatot, amit eh, az EMSA gyűjt be, általában a tagállamok tulajdonolják, tehát a tagállamok vagy a magas szintű irányító csoport engedélye nélkül külső személynek sosem adjuk ki az adatokat, betűről betűre betartjuk ezt a kötelezettséget szigorúan, nem adunk ki adatokat, engedély jóváhagyás nélkül. Aztán kaptam egy kérdést az olaj és földgáz platformokra vonatkozóan, az APM finanszírozási keretre vonatkozóan 160 és fél millió lesz az összege, most már véglegesnek tűnik ez. 6 milliós a növekedés, de nagyon nagy kihívást jelent ezeknek a platformoknak a monitorozása. Eddig akcióterveket készítettünk lehetséges balesetekre való reagálás érdeke. Persze senki sem szeretné, hogyha ilyen balesetek bekövetkeznének Európa körül, minden esetre felkészültünk ezzel a pénzügyi kerettel a, az eshetőségre. Mint említettem, szeretnénk, hogyha repülőgépről is lehetne sprézni az olajfoltokat, illetve a hajókat is felszereljük ilyen eszközökkel, illetve készleteket is felhalmoztunk ott, ahol hiány volt. Az olaj és gázipar nagyon pozitívan áll hozzá ahhoz, amit az EMSZA eddig tett, és nagyon jó velük az együttműködés. Vielen Dank! Köszönöm szépen! Most pedig a DG Move-tól Krisztina Berg kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottságot képviselem, különösen a tengeri biztonsági ügyekkel foglalkozó osztályt, és szeretném megköszönni önöknek a kitűnő együttműködést, amelyet korábban kialakítottunk már az előző ciklusban, és számítunk arra, hogy ezt folytatni tudjuk ebben a ciklusban is. Szeretnék kitérni néhány olyan kérdésre, amelyet Miri úr nem válaszolt meg, mert ez nem tartozik az ügynökség közvetlen munkakörébe, és szeretném megelőlegezni azt, hogy nem kell Lisszabonba utazniuk azért, hogy az EMSA információs rendszeréről egy szemléltetést, egy bemutatót kapjanak, hiszen Milli úrral az EMSA-tól december 1-én itt egy hotelben, az Európai Parlament közelében este tartunk egy prezentációt, amelyet majd egy koktél követ, és ennek keretében választ kaphatnak az összes kérdésükre, anélkül, hogy Lisszabonba kellene utazniuk, bár biztos vagyok abban, hogy Milli úr nagyon szívesen fogadná önöket Lisszabonban. Áttérve a kérdésekre, szeretném megjegyezni, ami az MSI Flaminia esetét illeti, annak idején a bizottságunk foglalkozott, amikor Milli úr legutóbb itt járt. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy mi történt azóta, hogy az ilyes, ilyen eseteket elkerüljük a jövőben. A tagállamok független hatóságai, akik a menedéke biztosításának kérdésében illetékesek, összeültek, de egy európai irányelv nyújtja ugye a keretet, és ezen hatóságokkal egy érdekes útra indultunk, ha fogalmazhatok így, ugyanis gyakorlatokat hajtunk végre. Az EMSZ-val együtt hipotetikus esetet, példát dolgozunk ki, amelynek keretében egy hajó segítségért folyamodik, és az összes hajó, az összes hatósága Rotterdami kikötőben kell, hogy a döntéshozatalt megkezdje, és egy megoldást szolgáltasson. Ugyanis a Flaménia esetében a nyílt tengeren történt a baleset, nem pedig a tagállamok felségvizén, ezért nem volt egyértelmű, hogy kinek kellett volna legelőször reagálnia. De ezen gyakorlataink alapján és az operatív iránymutatások alapján, amelyeket a hatóságokkal kidolgozunk, pontosan arra helyezzük a hangsúlyt, hogy hogyan tudunk a jövőben megelőzni ilyen eseteket. Az iránymutatások gyakorlatilag már elkészültek, és azt tervezzük, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet elé terjesztjük, hiszen a világon bárhol bekövetkezik, mindenhol bekövetkezhet ilyen baleset. Volt erre példa a Dél-Korea és Japán közti esetről is, ugye a Maritime Mézi, minden bizonyan hallottak róla, ott sem volt egyértelmű, hogy ki fogadja be ezt a hajót, tehát építhetünk arra a munkára, amelyet az MSZ Flaminia út Európában végeztünk. Szeretnék kitérni arra is, hogy van egy kérdés, ami aggaszt mindannyiunkat, fontos, hogy az európaiak is jelen legyenek a tengerészeti szakmában. Különbséget kell tennünk a rövid távú, az Európához közeli útvonalak és a távolabbi útvonalak között. Ez előbbi esetben gyakran nők is jelen vannak, szemben a nyílt tengeri hajózással, ahol az ember heteken keresztül hazájától távol a hajó fedélzetén van. A korábbi ciklusban meghozott jogszabályok alapján egy adatbázis kidolgozása folyik az EMSA közreműködésével, hogy pontosabb adatokat tudjunk a tengerészek helyzetéről, ugyanis nincs kellő információnk arról, hogy hány európai dolgozik az európai öm, lobogó alatt hajózó hajók fedélzetén. Becsléseink vannak, de pontos adataink nincsenek. Úgy gondolom, hogy így pontosabb áttekintést nyerhetünk, és egy cselekvési tervet is könnyebben kidolgozhatunk, azért, hogy a fiatalokat vonzuk ebbe a szakmába. Az ebolával kapcsolatban, ezt Meissner asszony vetette fel, meg kell jegyezzük, hogy az EMSZ által kezdeményezett jelentéstétel következtében a Task Force arra következtetésre jutott, hogy ez, egy nem, nem, ez nem jelent nagy kockázatot, és a jelentéstételt fel is tartóztattuk, ugyanis utasok az európai kikötőkbe nem érkeznek ilyen útvonalakon. Az IMO iránymutatást nyújt, és az egészségügyi világszervezet is arra vonatkozóan, hogy hogyan járjon el az ember, ha Nyugat-Afrikába utazik. A cél nyilván a fertőzések minimalizálása, és vannak egyéni, kiköt, egyéni intézkedések is, amelyeket az európai kikötők meghoztak azon legénységre vonatkozóan, amely a nyugat-afrikai térségből érkezik. Ami bennünket illet, fel kell kérnünk az ágazatot arra, hogy elkerüljünk egy olyan helyzetet, amikor Nyugat-Afrikában összeomlik a gazdaság a helyzet miatt, mert nem tudják termékeiket a kikötőkből exportálni, azért mert elővigyázatossági intézkedések, amelyek akár túl hisztérikusak is lehetnek, ha fogalmazhatok így, a hajók nem kötnek ki ezen kikötőkben. Tehát az ágazattal együtt dolgozunk egy korai riasztó rendszeren, hogy megakadályozzuk azt, hogy összeomoljon a gazdaság ezen országokban, a világ egyéb részeivel folytatott kapcsolatok. A tengeri területrendezésről is elhangzott egy kérdés, illetve az, hogy az emzát ez érinti-e. Egyelőre nem. Egy olyan irányelvről van itt szó, amelyen javítani kell még, amikor is a gyakorlatban végrehajtjuk. Gondolhatunk olyan helyzetekre, amikor egy tagállam például konzultál más tagállammal, adatot kér tőle a hajózási útvonalakról, és az EMSA ilyen esetekben segítséget nyújthat, de nincs intézményi szerepe az EMSA-nak a tengeri területrendezésben. És ezzel azt hiszem, hogy megválaszoltam az összes még megválaszolatlan kérdést. Köszönöm szépen, Berg asszony és Mila úr, és ezzel ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Kezine? Egy rövid kérdés valószínűleg mindannyiunkat érdekel. Az útmutatásra tett utalást, tehát az Erika balesetét követően az útmutatásokat mikor kaphatjuk meg? Igen. Most véglegesítik ezeket az útmutatásokat a tagállami hatóságok, utána konzultáció következik az iparral, hiszen a biztosítók, a mentők, a kikötők véleményét ki kell kérnünk. Szerintem tisztességes megkérdezni az ő véleményüket is, és valószínűleg jövő év elejére ezt sikerül majd véglegesíteni. Köszönöm szépen, és akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Még a trialógus kérdésében kell tájékoztatást adnunk, de ez zárt körben zajlik, úgyhogy a látogató csoportainkat fel kell kérjem arra, hogy távozzanak. De remélem élvezték az ülést, és további jó szórakozást és időtöltést kívánunk nekik még itt Brüsszelben.